Dear colleagues, please, may I ask you to take... Kedves kollégák, kérem mindenkit, hogy foglaljon helyet. Szeretném, hogyha elfogadnánk a um, napirendet. És sok szeretettel köszöntöm Mário Drágit, az Európai Központi Bank elnökét a 2017-es első valuta dialógus, monetáris politikai eh, dialógusra, és eh, ez a mai dialógus egy olyan kontextusban eh, kerül megtartásra, ami nagyon nagy kihívásokat tartalmaz. A gazdasági adatok javulnak, azonban a kockázatok továbbra is elég súlyosak, főleg a geopolitikai tényezők miatt. Ráadásul az új USA adminisztráció egyoldalú politikája, amely kényes regulá- szabályozói témákat is érint, aggodalmakat vet fel, és az Európai Unió részéről reakciót követel. Ebben az összefüggésben a differenciált integráció egy fontos eszköz lehet, de mindezt az megfelelő közösségi módszer és Európai Uniós jogi kereten belül kell alkalmazni, és az ambiciózus céljainkat nem szabad szem elől téveszteni az EMU-t, EMU tökéletesítését sem. A legutóbbi monetáris párbeszéd óta a monetáris politika alapvető iránymutatásai nem változtak, december végéig 60 milliárd 60 milliárdnyi eszközt vásárol fel az LKB havonta. Az Európai Központi Bank nem egyértelmű üzenetet küld, hogy nem fogja megengedni azt, hogy az európai gazdaságot túlzott kockázat érje, és a politikai és geopolitikai kihívásokra választ igyekszik találni. Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy az LKB eh, szerepe eddig nagyon fontos, az, az eh, politikája eddig nagyon fontos szerepet játszott az árstabilitás, a belső kereslet növelése szempontjából. Egyes aggodalmak felmerültek, esetleges, a monetáris politikával kapcsolatos esetleges eh, további kockázatok, vagy ebből felmerülő mellékhatásokkal kapcsolatból a nem standard politikák, az, az agregált produktivitást érintő nem standard politikák mellékhatásaival kapcsolatban. Ezen témával kapcsolatban előkészítő munkát végeztünk szakértők bevonásával, ami az első témát illeti arra utalnak, hogy az elméleti és a gyakorlati tanulmányok nem mutatják fel azt, hogy az eszközár, vagy az részvényár buborékok között nagy összefüggés lenne, ami a második témát illeti, a tanulmányok azt mutatják ki, hogy nincs világos bizonyíték arra, hogy a monetáris politikának negatív hatása lenne e, az eszközárak alakulására. Úgyhogy nagyon sok érdekes téma merül fel, és azonnal meg is adom a szót Drági elnök úrnak. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Ekon tagok, hölgyeim és uraim. Nagy öröm számomra, hogy itt a szakbizottság előtt szólalhatok meg. Az Európai Unióról szóló Maastrichti szerződés aláírásának 20. 25. évfordulójának előnapján. Ez a döntés az európai integráció egy új fázisát vezette be, megalapította a gazdaság és monetáris uniót és az Európai Központi Bank alapjait is megvetette. Tíz évvel később az állampolgárok pedig már euróval fizethettek. Ez megerősítette azt a politikai elkötelezettséget, amely 60 éven keresztül tartott bennünket össze, vagy integrált bennünket könnyű alábecsülni ennek az elkötelezettségnek a súlyát, a határozottságát, az erejét, de hogyha megfigyeljük, hogy milyen eh, fejlődést eh, értettünk el, értünk el az egységes fizetőeszközzel, látjuk, hogy sikerült meghaladnunk a legsúlyosabb gazdasági válságot a második világháborúban, és ez volt az európai projekt, voltak éppen egy raison legfőbb elve vezérelve, hogy bennünket egyben tartson, összetartson, akkor, amikor nagyon nagy a kihívása annak, hogy nemzeti megoldásokat találjunk, vagy a szomszédainkat okoljuk. De a gazdasági és monetáris unió célja az kell, hogy legyen, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődést érje el. A Maastrichti szerződés aláírói ezt a célt tűzték ki maguk elé, ehhez pedig fenntartható növekedésre és munkahelyteremtésre szükségünk az az erős öm, öm, gazdasági talpraállás, amelynek tanúi voltunk az elmúlt időben, üdvözlendő e cél fényében. Az elmúlt két évben az egyfőre jutó GDP az eurozónában 3%-kal nőtt, és ez más fejlett gazdaságok számadataival jól összehasonlítható. A gazdasági érzület, vagy gazdasági hangulat a legmagasabb szintű, a munkanélküliség 9,6%-kal csökkent, 2009 május óta ez a legalacsonyabb szinten van. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya pedig a második folyamatos évben mutat csökkenő tendenciát. Ezek a lépések jó irányba tett lépésnek tudhatók be, de ezek csupán első lépések ugyanakkor. Folytatni kell útunkat ezen az úton azért, hogy a munkanélküliséget tovább csökkentsük, és még több európai hasznára váljék a gazdasági talpraállás. Először arról beszélek, hogy az LKB milyen szerepet játszott a gazdasági talpraállás folyamatában, utána pedig a monetáris tanács decemberi döntéseiről szólok, megmutatva, hogy a meglévő gazdasági kontextusban ezek miért helyes döntések kéréseik alapján pedig a pénzügyi stabilitásra leselkedő veszélyekről is beszélni fogok. Monetáris politikánk kult szerepet játszott a pozitív gazdasági fejlemények kialakulásában, melyeket fentebb írtam le. Intézkedéseink pénzügyi rendszert és összességében a reálgazdaságot is pozitívan érintették, azért, hogy nagyon, azzal, hogy nagyon kedvező finanszírozási feltételeket biztosítottak. A decemberi találkozóján a kormányzó tanács egyetértett abban, hogy tovább meg kell erősíteni ezt a politikát, biztosítandó, hogy az inflációs értékek 2% köré álljanak be az egész eurozónában. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a, a finanszírozási kondíciókat továbbra is támogató jellegűen kell megtartani, figyelembe kell, kívül kell tartani a bizonytalanságokat, illetve a bizonytalanságokat az eurozónán belül is kívül figyelembe kell venni, és éppen ezért a monetáris könnyítést az előttünk álló időszakban is folytatni szeretnénk. Ennek fényében úgy döntöttünk, hogy az eszközvásárlási programot 2017 március után is folytatjuk. Az a célunk, hogy felvásárlásainkat 2017 decemberéig folytatjuk, vagy hogyha erre szükség van, akkor tovább is. Minden esetre addig, amíg a kormányzó tanács megfelelő öm, inflációs eredményeket nem lát, amelyek megfelelnek az inflációs célkitűzésnek. Havonta 80 milliárd eurónyi eszközt vásárlunk márciustól, áprilistól pedig az eszközvásárlás havonta 60 milliárd eurót fog kitenni, és a korábban vásárolt eszközöket ahogyan a maturing az ajlik, újra beruház, befektetjük. Ez pedig um, megerősíti majd a havi nettó vásárlásainkat. Decemberi döntéseink egyensúlyt hoznak létre az um, bizako- és megerősíti bizalmunkat, hogy az európai zóna kitekintése megerősödik, ezen felül pedig az inflációs ráták a kívánt szint fele konvergálnak, vagy közelednek az Eurózóna tagállamai között. Másrészt az is bizonyított, hogy az akut deflációs kockázat eltűnt, és az infláció enyhén növekedni fog a következő években. Az elterjedt vélekedéssel ellentétben az eurózóna gazdasági feltételei is folyamatosan javultak. Az eurózóna GDP növekedése minden egyes negyed évben stabil volt 2015 év óta, átlagában 1,9%-os növekedést mutatott éves átlagra kivetítve. 2013-mal összevetve 3,5 millióval kevesebb munkanélkülű van az eurózónában, azaz a munkanélküliek száma 18%-nál többel nőtt, az elmúlt negyed évben pedig mind az országokra, mind a különböző ágazatokra kiterjedt um, a gazdasági fellendülés, ráadásul az értékhozadott növekedés um, eloszlása egyenletesebb lett az eurozónán belül, um, és az egyenlőtlenség e tekintetben a legkisebb az eurozóna bevezetése óta. De persze monetáris politikai intézkedéseket támogatni kell akkor, hogyha az inflációs értékek konvergenciáját el akarjuk érni fenntartható módon. A headline vagy vezérinfláció növekedése decemberben és januárban ugyanakkor megfelelő upward base hatásokat mutat meg, illetve feltünteti az energia árak változását, növekedését. Ezek az árak képzel, kialakulása mögött lévő inflációs nyomások amelyekkel figyel, számolni kell. Az underlying vagy háttér infláció ugyanakkor a gyenge hazai költség növekedéssel magyarázható, és a gyenge produktivitő termelékenység ugyanakkor csökkenti a bér növekedéseket. Ahogyan már körebben mondtam, monetáris politikai stratégiánk előírja, hogy nem az egyes adat állományokra kell válaszolnunk rövid távú hozzáállással, releváns politikai kitekintésünk középtávú. Ilyen módon tehát figyelembe vesszük a HICP inflációt, vagy a harmonizált fogyasztói árindexhez vetített információt. Azt hiszem, hogy az árstabilitás középtávú kitekintését ezek nem befolyásolják. Hogyha tehát a jövőbe tekintünk, az eurózónára veszekedő veszélyek továbbra is kézben tartottak, és ezek főleg globális tényezőkre vezethetők vissza. Jelenlegi monetáris politikai hozzáállásunk azt tervezi, hogy amennyiben az inflációs kitekintés kevésbé pozitív, illetve amennyiben a pénzügyi feltételek nem konzisztensek az infláció értéke eléréséhez vezető út ban meghatározott célokkal, a kormányzó tanács, ez a tehát a döntés, megnövelheti az eszközvásárlás volumenét és folyamatát is. Azt is kérték, hogy az akkomodatív monetáris politika pénzügyi stabilitásra való kihatásáról beszéljek. Rövid távon azt mondhatjuk, hogy a potenciális negatív kihatásokat kompenzálja ez a politika, és ezeket más szakpolitikákkal is lehet kezelni. Ahogyan fentebb érveltem, monetáris politikán kult szerepet játszik a gazdaság talpraállásában vagy fellendülésében. Hogyha egy lépéssel tovább megyünk, azt mondhatjuk, hogy intézkedéseink fontos szerepet játszottak a stabilitás megőrzésében az eurózónában, és a stabilitáshoz tartozik természetesen a pénzügyi stabilitás is. Engedjék meg, hogy röviden a potenciáli, az nagyon akkomodatív monetáris politika mellékhatásairól beszéljek a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásra. Az egyik a bankok nyereségességére vonatkozik, lássuk először az adatokat. A profit termelés 2016 első negyedében lelassult, az eurozóna bankjainak nyereségessége ugyanakkor a második negyedévben stabilizálódott. Az előzetes adatok alapján a harmadik negyedév adatai megfelelnek a második eh, negyedév fejleményeinek. A monetáris eh, politika nagy kihatással lehet a bankok eh, profitabilitására különböző csatornákon keresztül. Mi ugyanakkor úgy látjuk, hogy ez idáig ezek a hatások még nem érvényesülnek, és ilyen módon az alacsony vagy negatív kamatszintek természetesen a marzsokat is befolyásolhatják. Ugyanakkor a gazdasági növekedés megtámogatására akkomodatív monetáris politikát kívánunk folytatni. Ezen keresztül a hitelképességet tudjuk nyújtani mind a vállalkozásoknak, mind a háztartásoknak. Megnövekedik az intermediáció, és mindez nagyon fontos szerepet töltött be az elmúlt évben a bankok rendszereinek fenntartásában. Ugyanakkor a hosszú távú kamatlábak a pénzügyi eszközök értékét növelik, ez pedig tőke megerősödést jelent, és a bankok profitabilitását növeli. Ez az agregált kép néhány heterogén folyamatra is lebontható a bankszektoron belül kifejezetten az üzleti modelltől függően az egyes bankokat különbözőképpen érinthet az alacsony kamatszint. Egy másik fontos kérdés a potenciális hitel vagy eszköz buborékok kialakítás, kialakulása. Euró szinte, eurozóna szinten még ezt nem mutathatjuk ki. Mind a, vállalkoz, a vállalatok kötvényeinek, mint pedig a tőkekövetelmények, illetve a tőké, tőke ára növekszik, és országokon keresztül, vagy országok, a különböző országokban nagyon heterogén helyzetet láthatunk ugyanakkor. Mindezt az is megtámogatja, hogy még mindig nagyon alacsony a hitelezési szint, ami pedig azt mutatja, hogy az eszközök vásárlását nem kíséri megfelelő ellentételezés hosszú távon ugyanakkor ezeket az intézkedéseket meg kell tartani. Minél nagyobb a kockázata annak, hogy mellékhatások alakulnak ki a pénzügyi rendszeren belül. Például amennyiben növekednek az árak, mindez, és nincsen mindez összhangban a befektetési szintekkel, a, ilyenkor csökken a befektetési kedv. Erre pedig úgy lehet választ adni, hogyha makro- és mikroprudenciális szinten is megfelelő intézkedéseket vezetünk be. A közös monetáris politikánk fő célja az eurózóna teljes egészére vonatkozó árstabilitás megvalósítása, ugyanakkor a makrogazdasági hozzáállás az árstabilitást bizonyos specifikus piaci szegmensekben kell biztosítsa. Akár külön országokról is beszélhetünk, akár külön joghatóságokról is ebből a szempontból. Az, egy, az esetleges kockázatokra való megfelelő megoldás révén meg tudjuk akadályozni azt, hogy az egész eurozónára kiterjedjenek az ilyen esetleges problémák. Mikroprudenciális szinten szeretnénk csökkenteni a bankok kitettségét, és múlt év novemberében az Európai Bizottság egy kockázatcsökkentésű javaslatot terjesztett be. Ezen keresztül a hitelintézetek és bankok erejét növeljük. Ljubljában az elmúlt héten sikerült megállapodnunk, és azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy csak akkor tudjuk kihasználni a közös valuta adta lehetőségeket, hogyha európai és nemzeti szinten egyaránt olyan politikák és intézmények léteznek, amelyek mindenki számára jól működnek. Az euró bevezetése előtt nagyon elkötelezettek voltunk abban, hogy gazdasági konvergenciát szeretnénk kialakítani, és ehhez megfelelő intézményi konvergenciára lesz szükség ezt nem, ebben a töröklésünkben nem szabad, hogy megálljunk, megtorpanjunk. Ma az EMU és az EU is további erősítéseket igényel a jelenlegi bizonytalan helyzetben, és elő kell készítenünk a jövőbeli kihívásokra adott választ. Az eurozóna ellenállása 2016-ban, noha voltak negatív sokkok, azt mutatja, hogy jó úton haladunk, és azt is mutatja, hogy nemzeti és európai szinten a reformok kezdik meghozni a hozzájuk fűzött reményeket a gazdasági növekedés terén főként. Ahogyan javul a gazdasági helyzet, és ugyan vannak még nagy kihívások, és ezekre természetesen oda is figyelünk, de nem szabad, hogy megálljunk abban, hogy az Európai Uniót és az eurozónát át, tehát erőteljesebbé tegyük, meg kell találjuk a gyenge pontokat mind nemzeti, mind európai szinten, és ezzel kapcsolatban szeretném az Európai Parlament további támogatását kérni ebben a második részében a jelenlegi mandátumnak, és természetesen most készen állok az önök kérdéseire. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament nyilván támogatja önt ez, ezen ambíciózus és szükséges célkitűzések elérésében. Az első hozzászóló, mindenkit emlékeztetnék hogy a kérdésre két percet tudok adni, a kérdésválaszra összesen öt percet. Ludek Niedermayer az első. Köszönöm szépen. Kösz, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a munkáját, és teljes támogatásunkat élvezi véleményem szerint is. Most, ami a valódi lábakat illeti, Látjuk, hogy az infláció már nem a nullához közelít, de még a célnél sincs, célnál sincs, de a kettő között van, de már elmozdult a nagyon alacsony szintről. A nominális kamatok hasonlóak maradtak, ugyanazok, marasok, ugyanazok maradtak. A monetáris politika tehát több ösztönzőt ad a valódi gazdaságnak. A gazdaság ezzel egy időben azt mutatja, hogy kezd növekedési pályára állni, hogyan látja a valódi eh, kamatlábak, hogyan fognak alakulni az elkövetkezendő negyed években? A második eh, makrogazdasági kérdésem a következő. Jelenleg azt látjuk, hogy van rá lehetőség, hogy a globális eh, gazdasági menedzsment a liberális megközelítésből inkább a protekcionista megközelítés felé változik legalábbis néhány fontos ország esetében. Ön szerint az európai gazdaságban ez mennyiben kockázati tényező, és mi lenne a válasz egy ilyen forgatókönyvre? Köszönöm szépen! A kormányzó tanács meghatározta azokat a feltételeket, amelyek az inflációs céljainkat jellemzik. Négy ilyen feltétel van. Először is konvergencia kell, hogy legyen középtávon a két százalékos célhoz való közelítéshez. Másodszor ez a konvergencia megvalósítható kell, hogy legyen. Tehát nem olyan fejleményt és nem olyan inflációt akarunk, ami nem elérhető, nem olyan célkitűzést. Harmadszor fenntartható, önfenntartó kell, hogy legyen ez. Miért? Azért, mert az LKB jelenlegi célkitűzései vagy előrevetítései, amelyek szerint 2019-re fogjuk, fogunk közeledni a 2%-hoz. Azok ezt mutatják, hogy a releváns pénzügyi feltételek, illetve finanszírozási feltételek meg fognak maradni. Tehát a piaci elvárások pontosan ezt tükrözik vissza. A negyedik jellemző pedig az, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egész eurozónának megfelelő inflációs célkitűzést kell találnunk. Lehet, hogy egyes országoknak az felel meg, hogyha minél gyorsabban közelítünk a 2%-os célkitűzéshez, de a mandátumunk ugye azt határozza meg, hogy az infláció inflációs rátát az egész eurozónára kell vetítenünk. Ehhez hadd tegyem hozzá, hogy ami az inflációs rátát illeti, továbbra is a fogyasztói árindexhez mért inflációról beszélünk, ehhez az, az kell, hogy hosszú távú, önfenntartó, középtávú és az egész eurozónára érvényes indexet határozzunk meg. De hát, ahogy említettem, az általános inflációs nyomás és ebben a kontextus, kontextusban kell nézni. A másik kérdésére azt mondanám, hogy túl korai lenne erre válaszolni. De valóban aggasztónak tartjuk, a protekcionista intézkedések bejelentését, mert az Európai Unió a szabadkereskedelem alapjaira épült, és ez a négy szabadság is ebből indul ki, és hát ezt majd akkor kell látnunk, amikor látjuk, hogy valóban megvalósulnak azok az intézkedések, amelyekről szó volt. Jakob von Weizsäcker a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nagy megtiszteltetés, hogy ön itt van, és meggyőzően érvelt a bevezetőjében azzal kapcsolatban, hogy a mandátuma és az ön által az önök által beindított intézkedések szinkronban vannak egymással. Bár egyesek azt mondták, hogy a fogyasztói árindex inf inflációt követni, lehet, hogy nem ez az egyik, nem ez a legjobb módja annak, hogy a felelősségüket teljesítsék. Persze ezzel a politikával kapcsolatban vannak kockázatok is. A prudenciális intézkedések hitelessége elengedhetetlen ahhoz, hogy ezekkel a kockázatokkal szembenézzünk. A kérdésem a következő, hogyan tudják ezt elérni? Trump elnök pénteki végrehajtó intézkedése tükrében. A pénzügyi ágazatra vonatkozó intézkedések lehet, hogy józan és értelmes intézkedések, de 120 napos ritmusra állítják be azt a ritmust, amely alapján be kell számolnia a pénzügyminisztériumnak, hogy hogyan kívánja leépíteni azokat a garanciákat, amelyeket létrehoztak korábban. A, hogyan kívánnak erre a kihívásra reagálni? Ez az első kérdésem. A második kérdésem egy specifikus témával kapcsolatos, amit most kezdünk vitatni az Európai Parlamentben az a központosított felek, tehát a CCP-kre vonatkozó téma. Úgy döntöttünk, hogy a bankok részére bankuniót hozunk létre a spillover-ek megakadályozása érdekében. A ccp tagjai mind nagy-nagy bankok. Kérdezem, hogy ez a szabályozói megközelítés még mindig a megfelelő megközelítése, főleg a Brexit után. Köszönöm szépen az ön kérdésével kapcsolatban, első kérdésével kapcsolatban hadd mondjam, hogy ez még túlságosan korai. De hogyha megnézzük a történelmi tapasztalatokat, és feltesszük a kérdést, hogy melyek a legfőbb okai a a, a, annak a pénzügyi válságnak, amelyet 2007-ben kezdtünk tapasztali, tapasztalni. Egyesek azt mondhat, látják, hogy azért, mert a korábbi szabályok, a pénzügyi szabályok lebontásra kerültek, annak előtte ezért kerül sor a pénzügyi válságra. Minden esetre több tényező kombinációjáról van szó. Most egy expanziós monetáris politika van, szinte valuta politika van szinte mindenütt, minden, majdnem minden országban, különböző szinten, attól függően, hogy az egyes gazdaságok az újra fellendülés mely szintjén vannak. Úgyhogy jelen pillanatban a a szabályozás lazítása az utolsó dolog, ami segíthet nekünk, ez, ez a legrosszabb, amit lehet tenni. Ami a jelentős pénzügyi stabilitási kockázatokat illeti, a szabályozók, eh, a jogszabályalkotók és a felügyeleti szervek a pénzügyi válság óta nagyon eh, komoly intézkedéseket hoztak. Ma a pénzügyi közvetítők erősebbek, mint a válság előtt voltak tehát megismételni azokat a feltételeket, amelyek a válság előtt életben voltak, ez nagyon aggasztó. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdését. A második a kérdés a CCP-kre, tehát a központi partnerekre vonatkozott. Most van egy javaslat a bizottság részéről, mi támogatjuk a CCP-k megmentésére vonatkozó rendeletet, főleg a Brexit óta érdemes ezt felülvizsgálni. Azt gondolom, hogy az, EK, az LKB-nak e a CCP-k szabályozásával kapcsolatban szerepet kell adni, és bármilyen megoldásra jutunk, egy nagyon fontos nemzetközi szinten a következetesség. És meg kell felelnünk a nemzetközi sztenderdeknek. Köszönöm szépen. Notis Maria, ez az LKR részéről. Köszönöm szépen. A magángazdaság, a magánágazat a görög hitel átalakítása során szenvedett sokat. A PSI 2012-ben a magánkötelezettségek 50,3%-át érintette. Mit akarok mondani? Ez, hogy épp a kis tulajdonosok, a kis befektetők veszítették el a legnagyobb összeget a görög átalakítás során. Így pedig államkötvényekkel váltották le ezeket a befektetéseket, amelyeket 2013-tól 2042-ig fognak kifizetni majd. Ilyen módon, tehát voltak éppen éppen a kis befektetőkről feledkezett meg az Európai Központi Bank, a kis befektetőknek 2042-ig fogják törleszteni hiteleiket. Ez pedig egy hatalmas igazságtalanság. Van egy javaslatom, hogyha ez a rendszer amely a mennyiségi könnyítésen alapul, nem építhető úgy ki, hogy a görög központi bank elég összeget kapjon, és így száz százalékban tör lesz a kisbefektetők irányába fennálló kötelezettségeit, mindazon kötelezettségeket, ez eh, több mint 100 millió euró, amelyel a kisbefektetőknek tartoznak. És így lehetőség nyílna arra, hogy a központi bank segítse éppen a mennyiségi könnyítéssel a kis embereket. Thank you. On your first question... Köszönöm az első kérdésre. Annyit mondhatok, hogy az átalakítás feltételei tisztázottak voltak annó, és tudásom szerint semmilyen szándék nem állt fenn arra, hogy ezen feltételeket átalakítsak ám hogyha egy, komple, egy komplexebb választ adhatok, akkor ezt írásban teszem meg. A második kérdésére válaszolva, ezt a kérdést többször intézik hozzám, éppen ezért igyekszem megfelelően válaszolni, jelesül, hogy mikor válasz, vásárolna az LKB görög hiteleket, és milyen mennyiségben? Először is. Görög adósságot. Először is az adósság fenntarthatóság kérdésére kell választ adnunk, és az adósság fenntarthatóság helyzetét mind közép, mind hosszú távon intézkedésekkel kell biztosítani. A rövid távú intézkedések már működnek, de a köv- középtávú intézkedéseket a tagállamokkal egyeztetjük, és ezeket kell végrehajtani. Ilyen módon tehát az adóság, fenntarthatóság meggyőző állapotát kell elérni. Tehát az áttekintést, a második review-t végre kell hajtani, be kell fejezni. Hogyha ez megtörténik, akkor a kormányzó tanács a maga teljes függetlenségében az adóság fenntarthatósága, debt sustainability kérdéséről fog megnyilatkozni, és ebben a pillanatban merülhet föl, hogy adósságot vásárol az LKB, vagy sem. Lehet, hogy ez közel van az, az idő, hogyha a második áttekintés gyorsan lezárul, de lehet, hogy még eltart egy ideig, amíg ideérünk. I have some seconds. Van még néhány másodpercem, éppen ezért folytatni szeretném a kérdésemet. Drági úr, kérdésem nagyon pontos volt. A kis ö, kötelezettségekre eh, kérdeztem rám. A kis befektetők veszítették el a Um, a befektetéseiket. Kérdés amúgy valamilyen uh, megoldást kínál az LKB erre, a kis befektetők gondjára Görögországban. Uh, uh, Megvizsgáljuk ezt a kérdést, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a szabályok amelyek az LKB vásárlásait szabályozzák, minden országra azonosak, tehát ugyanaz a normák alapján kell, hogy eljárjon az LKB. Köszönjük! Reméljük, hogy a második fordulót, a second review-t minél gyorsabban le lehet majd zárni. Olyan Holcen képviselő az részéről. Köszönöm szépen! Elnök úr, üdvözlöm, drági úr, két kérdésem van. Az első monetáris politikára, a második pedig a ciberbiztonságra vonatkozik. Ahogyan bevezetőjében említette, a monetáris politika nem teszi nagyon népszerűvé az LKB pénzpolitikai, nem teszi népszerűvé önt. Hollandiában például sokan egy gazdasági bodybuildernek gondolják önt, testépítőnek, aki túl sok szteroidot vett be. A, ezt a monetáris politikát pedig mindenki úgy gondolja, hogy nem lehet örökre folytatni, és azt is értem, hogy az exit stratégiáját nem tudja velünk megvitatni. Ám amikor az Econ delegációval az USA-ban jártunk, a Fednél jártunk, akkor azt mondták, hogy nem date, hanem data-driven a gazdaságpolitika, Kérdésem tehát, hogy az LKB politikái szintén data-driven, tehát adatok irányítják -e, és ha igen, akkor milyen adatokat vesznek figyelembe? A második kérdésem pedig a ciberbiztonságra, vagy kiberbiztonságra vonatkozik. Múlt héten Frankfurtban nagyon pozitívan beszélt az új technológiákban rejlő lehetőségekről. A pénzügyi ágazat számára is nagy lehetőségek rendek állnak ebben a fintekért felelős képviselőként egyet is értek ezzel. Biztosítani kell, hogy a fintek fejlődései, fejleményei pozitívak legyenek, de beszélt a kiber kockázat veszélye, a kiberbiztonság veszélyéről is. Kérdésem. Elegendő fontossággal kezeljük például a stressztesztek során a pénzügyi ágazatban a kiberbiztonság kérdését, rendelkezünk-e már a felügyelő hatóságok, rendelkeznek-e már kellő szakértelemmel, vagy itt még további dologra van szükség? Előbb a második kérdésre válaszolok. Meg kell erősítenünk az erőfeszítéseinket, ez teljesen egyértelmű. Az elmúlt négy-ötben szerzett kiberbiztonsági tapasztalataink azt mutatják, hogy minden ágazatban meglehetősen felkészületlenek vagyunk, nem csak a pénzügyi ágazatban, hanem általánosságban igaz ez. Ilyen módon általánosságban kvantumugrást kell tenni minden szereplőnek a kiberbiztonság területén, és ilyen módon a pénzügyi iparnak, a magánágazatnak és egyben a felügyelőknek is. Nincs ennek a kvantumugrásnak hogy is volna egy véglegesített eh, küszöbértéke, hiszen a kiberbűnözés folyamatosan fejlődik. Ilyen módon, ahogy a technológia fejlődik, ahogy az innováció terjed, ilyen módon mi sem maradhatunk le, sem a szabályozók nem maradhatnak le annak érdekében, hogy biztonságosabb és jobb környezetet teremtsünk. Ami az első kérdését illeti, Azt kell tisztáznunk, hogy mi a következő lépés. Egy olyan inflációs kulcsra van szükségünk, amely fent említett négy feltételnek megfelel. Melyek ezek? Látjuk a konvergenciát, tehát a különböző országok infláció szintje közelít egymáshoz, középtávon ez fenntartható, ez a konvergencia, egy önfenntartó jelleggel kell, hogy rendelkezzen ez, tehát amikor megítéljük, hogy ez fennáll akkor azt a kérdést kell pozitívan megválaszolnunk, hogy ha támogatásunkat visszavonnánk a piacról, mit fog történne? Azonnal visszazuhanna az infláció, vagy pedig a középtávú cél irányába mozogna tovább, és a második Hogyha, második, hogyha igennel válaszunk erre a kérdésre, akkor visszavonhatjuk a pénzpolitikai támogatásunkat. A negyedik feltétel pedig, ezt mindig újton újra beszélek erről a feltételről, az önök országában is, hogy egy olyan inflációs értékre van szüksége, amely az egész eurózóna valósága tükrözi, ez mandátumunkból ered, mandátumunkat így határozta meg a döntéshozó. Köszönöm, Maríza, Matthias következik a GUE-tól. Köszönöm szépen, kedves Trági úr, kedves Gualtieri úr, az eurozóna 2016-ban 1,1%-os inflációt regisztrált. Azt is láthattuk, hogy mi történt az élelmiszer árakkal, és azt is láthattuk, hogy ennek az évnek az elején már növekszik az infláció. 2012 óta az Európai Központi Bank a saját mandátumával szembe megy, ettől függetlenül, illetve a sok nehézség ellenére a kvantitatív easing program azért sikeres volt, és hozzá tudott járulni a tagállamok fenntartható pénzügyi rendszeréhez. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy abszurd az, hogy ilyen, cím, ilyen célkitűzéseket kövessünk, de mégis ez már megtörtént, és láttuk azt is, hogy Portugáliában hogy nézett ki az államadóság helyzete, és az, hogy Európa mit kért Euró, Portugáliától. Tulajdonképpen itt a kritériumokat nem tartjuk tisztában. Alapvetően nem valósulnak meg azok a beszerzések, amelyekre szükség lenne, és ettől annyira abszurd a helyzet. Nagyon magas az államadóság Portugáliában, és rendkívül magas a kamatszint is, azért, mert nem férünk hozzá a központi bank által biztosított szintekhez Olaszországgal ellentétben. Két kérdésem lenne. A tagállamok közötti elméleti síkú egy egyenlőség, amelyről annyit beszélt ön is, valóban meg fog-e valósulni, vagyis lesz-e kompenzációs mechanizmus, hiszen látjuk azt is, hogy egyáltalán nem valósul meg ez az egyenlőség, és hogyha a helyzet így folytatódik tovább, mm, ki tudja, hogy egyáltalán kibírja -e Portugália az év végéig. A kvantitatív easing program véget fog-e érni? Amennyiben igen, azt szeretném megkérdezni, hogy ön továbbra is azt kívánja folytatni, hogy a saját mandátumával szembe megy. Uh, Nos, az ön első gondolatával kapcsolatban, hogy mennyire sikeres a monetáris politikánk. Természetesen én azért részre hajló vagyok, de mi úgy gondoljuk, hogy ez igenis és nagy siker volt. Siker volt, és ezt onnan is láthatjuk, hogy milyen sok munkahely jött létre, több millió munkahely jött létre, és láthatjuk azt is, hogy fokozatosan, de állandóan növekszik a gazdaság, és 2015 eleje óta állandónak mondható ez a növekedés negyedévről negyedévre haladva. És azt is láthatjuk, hogy majd ez hozzá fog, oda fog vezetni, hogy nőnek majd a bérek, és az árak is persze, nem csak az energia árak miatt, hanem más komponensei miatt is. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy a politikánk igenis, és sikeres volt, nagyon alacsony kőolajárak mellett, amelyek néhány hónappal ezelőttig jellemezték a gazdaságot, de emellett a mi monetáris politikánk is hozzájárult a gazdasági sikerekhez. Hosszú éveken keresztül itt nem volt más behatás, csak az alacsony kőolajár és a mi monetáris politikánk. Az ön kérdésének második fele kimondottam arra vonatkozik, hogy a tagállami államadóság és a deficitek miatt a finanszírozási kockázati kamatprémiumok hogy néznek ki. A mi célunk nem a spread, tehát a kockázati a kamatprémium rendszer rendezése, hanem az árpolitika, És az, hogy vannak-e különbségek a tagállamok kezelése között, hát nincsen. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem probléma, és a mi felvásárlási politikánk teljes mértékben kiegyensúlyozott, és rövid távon épp úgy, mint középtávon. Tehát gyakorlatilag az igazgató tanács állandóan elemzi az országokat, és megvizsgálja a helyzetet. Végül pedig, ahogyan elmondtam a bevezetőmben is, amennyiben azt látnánk, hogy a finanszírozási kondíciók nem konzisztens módon alakulnak a céljaink elérésével, tehát az infláció, amely 2% között, de közelében, de az alatt van a teljes eurózónára nézve, akkor természetesen megint közbe fogunk lépni, és felvásárlást fogunk eszközölni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Filip Lamberts következik a zöldektől. Jó napot kívánok, elnök úr! Amikor ön a munkahelyekről és a növekedésről beszél, nem tudom azt mondani, hogy alapvetően a GDP-t külön kell választani az emberi tevékenységtől, mert ez a kettő egy limitált világban nem haladhat a végtelenségig. Nézzük most azt, hogy milyen a különböző országokban a foglalkoztatási szint. Ez 75 százalék, 63 Németorsz, vagy 63 Belgiumban, tehát azt hiszem, hogy a teljes foglalkoztatás eléréséig még hatalmas út vár ránk. Hogyha megnézzük a a 27-es cikket, ott elolvashatjuk, hogy mit jelent a stabilitás, ennek itt van a definíciója. Az 1.27-ben azt látom, hogy van egy explicit referencia a szerződés 3-as cikkére, a szociális kérdésekre, a környezetvédelmi fenntarthatóságra. És ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy milyen hatása van a központi bank politikájának az elosztásra nézve, milyen fajta strukturális reformokat javasol a LKB. Mi is támogatjuk egyébként ezeket a reformokat, de nem feltétlenül ugyanazokat a reformokat, amelyekben önök gondolkodnak. Aztán az állandó rugalmasítása a munkaerőpiacnak szintén nehéz kérdés, mert gyakorlatilag egymással versenyeztetjük ezen keresztül a munkavállalókat, és a tőke nagyobb hozzáadott érték részt fog kihasítani magának ennek következtében. Köszönöm szépen. Az első kérdésre a válaszom igen. Számunkra ez az egyes, egyetlen definíció, egyetlen releváns létező definíció, a saját politikánk mandátumaként ezt értelmezzük. A második gondolattal kapcsolatban. Megvizsgáltuk, nagyon nagy figyelemmel, hogy milyen hatása van a mi kvantitatív easing politikánknak. Nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt a Berlinben egy beszédet is tartottam erről, és ott részletesen értelmeztem ezt a disztribucionális koncepciót a monetáris politikánk vetületében. A mi monetáris politikánk A társadalmi ö, problémákat főként a munkanélküliségre ö, vetíti le, és ezért ö, középtávú hatása is van a kvantitatív easing politikánknak, és ezen keresztül tulajdonképpen a társadalmi különbségek ellenében hatunk. Amennyiben fölmennek az eszközök, gyakorlatilag nem a, legkeve, nem a legszegényebb társadalmi rétegeknek kedvez mindez. Tehát rövid távon ennek az a hatása, hogy némileg negatív, de nem igazán negatív hatással van ez a társadalomra, mert például a lakástulajdonlásra hatással van, de közép és hosszú távon mindenképpen pozitív hatása van ennek a politikáknak a társadalmi különbségek legyőzésére. Én nem gondolom, hogy itt nagy különbségek mutatkoznának. Két dologra kell odafigyelnünk. Minden egyes tagállamnak megvan a saját strukturális reform tervezete. Vannak olyan országok, ahol problémát jelent az oktatás vagy az igazságügy, más, kérdé, más országokban a munkaerőpiac jelent nehézséget. A régi tagállamokban nagyon fontos cél a, az egységes piac megvalósítása, vagyis a az áruk és szolgáltatások valós versenye. Ez egy makrogazdasági kérdés. Tehát ez az a reform, amit először meg kell valósítanunk. És aztán vannak más reformok is, mint például a munkaerőpiaci, vagy az igazságszolgáltatási, vagy az oktatási reform, amelyre szintén szükség van bizonyos államokban. Van azonban a kérdésnek egy másik vetülete is, amelyre nem annyira figyeltünk oda az elmúlt évek során. Arra gondolok, hogy ezek a reformok mind nagyon nagy változásokat eredményeznek a társadalmainkban, és a nagy változások során mindig vannak, akik győztesen kerülnek ki ezekből, és vannak, akik vesztesen. Jobban oda kell figyelnünk a vesztes rétegekre, sokkal jobban, mint ahogyan azt a múltban tettük. És hogyha visszatérünk a könyveinkhez, ezokban mindig is azt olvashattuk, hogy kell legyen egy olyan elv, amelynek az alapján kompenzációt alkalmazunk, amikor nagyon nagy változások következnek be össztársadalmi szinten. Tehát igenis, és lehet a társadalmi veszteseknek kedvezni, tehát ilyen értelemben vissza kell egy kicsit lépnünk, és ezt, ezen el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Köszönöm szépen. Márko Czanni következik az ilyen Presidente, drági. Köszönöm szépen, drági úr. Ön minden bizonyal követte azt a vitát, amely Németország és az Egyesült Államok között alakult ki. Trump úr azon állításával kapcsolatban, hogy Németország megbuherálta a válasz, a szárfolyamokat. A központi bank politikájával kapcsolatban az is elhangzott, hogy nem szabad túlságosan előre menni, mert ennek csak ilyen hatással lehet. Ön Sajbléval ért egyet, és úgy gondolja, hogy a reál kamatok valóban túl alacsonyak, tehát ezért nagyon magas külkereskedelmi mérleg többlet alakult ki, és 2004 óta ez az a ok, ami miatt ennyire agresszív kereskedelmi politikát folytat Németország? Ez az első kérdésem. A második kérdésem egy ön által elmondott beszédre utal Ljubljánában, ahol ön azt mondta, hogy nagyon sok tagállamban voltak reformok, de ott nincs is szükség rugalmasságra, hogy fenntartható gazdasági növekedést lehessen elérni. Hogyan gondolja ön azt megmagyarázni, hogy az önök monetáris politikája, amely során az euró a dollárral szemben leértékelődött, és ezt növekedés okozott az Európai Unióban, mondana nekem néhány olyan példát, hogy melyek azok a nagy gazdaságok, amelyek ebből profitáltak, hiszen hogyha megnézzük az eurozóna nagy gazdaságait 99-től 2015-ig, akkor azt látjuk, hogy nagyon alacsony mindez például az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok által produkált növekedéshez képest. És aztán még egy kérdés az eurozónára vonatkozólag. Az az SM2 rendszere való visszatérésről ön mit gondol? Itt egy 10-15 százalékos árfolyam sávra gondolok én. Milyen nyelven kellene válaszolnom? ahogy gondolja. Jó, ami az első kérdést illeti, hadd olvassak föl egy érdekes dokumentumot. Azzal kapcsolatban, hogy a valutát manipuláljuk, az árfolyamot manipuláljuk, vagy nem. A legutóbbi kongresszusi jelentés 2016 novemberében azt arról számolt be, az USA pénzügyminisztériuma azt írta ebben, hogy Németország nem manipulálja a valutát, illetve az árfolyamot, hogy Németország miért nem elégíti ki mind a három feltételt, amely a nem fair valuta gyakorlatokat határozza meg, Nos, Németországnak nagyon nagy a kereskedelmi töblete, egy folyófizetési mérleg töblete van, de nincsen egyoldalú beavatkozás a valutapiacra. A pénzügyi, pénzügyminisztérium szerint egyetlen gazdaság sem elégít ki mind a három feltételt. Németországnak elég erős a bilaterális kereskedelmi tevékenysége. Az LKB 2011 óta nem avatkozott be a, valut, a devizapiacokba, és ami annak idején a japán beavatkozást illeti a yen stabilizálására avatkoztak be a földrengés. Szóval nem manipuláljuk, rövidre mondva, röviden mondva a fizetőeszközt, az erőt. Másodszorban a monetáris politika, amelyet folytatunk, politikák figyelembe veszik a ciklus különböző ö, szakaszait az eurozónán belül és az Egyesült Államokban. Ilyen módon emlékeztethetünk arra, hogy egy 40 volt 2013-ban a dollár átváltási árfolyam, ilyen akkor már 6%-ot ért el a német külkereskedelmi többlet. Ez pedig a német külkereskedelmi, német gazdaság erősségevel magyarázható. Tehát nem arról van szó, hogy durván beavatkoztak a bérköltségekbe, hanem sokkal inkább a termelékenység és a versenyképesség nőtt Németországban. Mely országok tehát azok, amelyek egyébként nem értek egyet azzal az állításával, hogy az eurozóna kevésbé, kisebb növekedést mutatott volna, mint más gazdasági térségek, de a jubianai beszédemben is kihangsúlyoztam, hogy az eurozóna krízis ellenére kitűnően szerepelt többek között Németország, mi több Írország is. Sajnos nincsenek itt az idevágó adatok, de Írországban például komoly államadósággal és a lakosság adósságával küzdködtek, és ennek ellenére jelentősen tudták csökkenteni munkanélküliséget. Vagy Hollandia, és még több más ország is kitűnően teljesített az elmúlt időszakban. Ezek az országok tehát megerősítették a reálgazdaságukat, rugalmasabbá tették, és így jobban tudták meghaladni a válságot. Régen, régen eh, Mi di con le parole che Presidente Reagan szeretném idézni egy híres beszédben. There you go again, please. Ne kezdjék már újra, kérem. az eurózóna előtt, az euró bevezetése előtt a 70-es években, a 80-as években nem a stabilitás évtizedeit értük, hanem folyamatosan versenygő leértékelést értünk meg, és úgy gondoljuk, hogy az egységes piac nem tudna túlélni, hogyha folyamatosan versengve leértékelnénk a devizánkat. Köszönöm. Marko Váli az EFT részéről. Köszönöm szépen. Egy kérdés, drági úr. Ez pedig egy szóbeli kérdésre reflektál, amelyre néhány, hón, néhány héttel ezelőtt hevesen reagált a média is. Ön azt mondta, hogy amennyiben valamelyik tagállam kilépne az eurózónából, a B, tehát a központi bankkal szemben a, az adott állam központi bankjának összes kintlévőségét ellentételezni kellene. Ön úgy gondolja, hogy az euróból vissza lehet lépni, tehát vissza lehet térni az eredeti valutához? Ön erről még sosem beszélt, például Olaszország esetében 350 milliárdot kellene fizetnie Olaszországnak, amennyiben kilépne az eurozónából, ennyit kellene fizetnie a központi banknak. Igazából nem lehet egészen érteni azt, hogy ezek a passzív összegek technikailag miért számítanak adósságnak az LKB-val szemben, és milyen jogi alapon kívánja ezt foganatosítani az LKB. Ez egy olyan rendszer, amely nem mondható a valós adóságnak, tehát milyen elvre hivatkozik ön, amikor ilyen kiegyenlítésről beszél. Máltán találkoztak a miniszterelnökök, és ott arról esett szó, hogy egy kétsebességes Európa jönne létre, és ugyanakkor egy Európai Uniós nagymértékű reformfolyamat indulhatna be. Ebben szerepelne lehetőségként az is, hogy Görögország, Olaszország vagy mások esetleg kiléphetnének rövid időre a közös valuta zónából, és aztán vissza is léphetnének oda. Most úgy tűnik, hogy ez most egy lehetőség, most nem tudom, hogy ezt az LKB hogyan kívánja kezelni. Az első kérdésére is azt válaszolom, hogy az euró az nem, tehát nem, nem lehet visszafordítani. Ezt kimondja a szerződés. És az, ön, az önlevelére írott válasz, ez egy technikai jellegű válasz volt, egy olyan hipotézissel kapcsolatban, amelyről szó sem esik a szerződésekben. Vagyis az én válaszom egy technikai kérdésre adott válasz volt, egy olyan kérdésben adott válasz, amelyre egyébként nem utal a szerződés. A második kérdésre adott válasz. Én szerintem most nagyon korai szakaszban vagyunk, nem világos az sem, hogy Máltán mi hangzott el. Európa Európai Unió, kétsebességes Európa, nem világos, hogy ki venne ebben részt, ez hogyan valósulna meg ez az egész koncepció. Elképzelhető az is, hogy még ez egy kialakulatlan gondolat. Vagyis én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez még csak egy tervezet, és természetesen ebben a stádiumban nem az én feladatom és nem az én feladatom az, hogy ezt egyáltalán kommentáljam. És ami a technikai kérdést illeti, ne haragudjon, a passzívákkal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják ezt adósággá átformálni, illetve milyen jogi alapon teszik ezt, milyen elvekre hivatkoznak. Ezzel kapcsolatban nagyon örülnék, hogyha konkrét választ kapnék, mert itt egy akadémiai vita is kialakult. Köszönöm szépen. Valóban, ahogyan az előbb is elmondtam, nem akarok egy olyan kérdésre választ adni, amelynek alaphipotézise nem is szerepel a szerződésben. Írásos választ küldhetek, amelyben leírhatnám azt a különbséget, hogy a mi kettes célkitűzés és a Fed, Federal Reserve rendszere között mi a különbség. Vagyis nem tudok egy olyan hipotézisre választ adni, amelynek szankciói nem szerepelnek lehetőségként sem a szerződésben. Egy írásos választ tudok adni, amelyben összehasonlítom a mi rendszerünket a Federal Reserve rendszerével. Köszönöm szépen Gabriel Mátó. Köszönöm, Mátó, elnök úr. Ez az én első alkalmam arra, hogy új tagként felszólaljak itt az Ekonban. Az elmúlt évben az infláció 2% közötti, körüli volt az LKB szerint, és az utolsó trimeszterben, 2016-ban a növekedés is beindult. Ahogyan elmondtunk, a Federal Reserve is megváltoztatta kamatpolitikáját, és a kínai központi bank is úgy döntött, hogy a rövidtávú árfolyamait növeli. Mindez egy alapot jelenthet más központi bankok működéséhez, mennyire kell ezeket komolyan venni, milyen hatással lesz ezeknek az intézkedéseknek a mi piacainkra. Az Egyesült Államok kongresszusa az elmúlt héten egy levelet küldött a Federal Reserve elnökének, amelyben világos, hogy az Egyesült Államok kamatpolitikáját kell figyelembe venni az összes nemzetközi tárgyalás során. Persze ez nem könnyű helyzethez vezet. A kérdés sem könnyű, persze a válasz sem lesz könnyű. Hogyan néz ki jelenleg a kapcsolatunk a Federal Reserve-vel, és milyen kapcsolatokat fogunk ápolni az új, Bush, az új amerikai adminisztrációval? Az egyes rossz bankokra vonatkozó javaslatok, mi szerint kialakítunk olyan bankokat, majdnem egy trillió euróról van szó, amelyben összpontosítjuk az összes kintlévőséget. Egy ilyen bank létrehozásán keresztül lehetne kitörölni a bankok mérlegéből a negatív hitelezéseket hogyan lehetne ezt megvalósítani, és mi az ön véleménye arról, hogy ezt egy egységes szinten, európai szinten kellene létrehozni egy ilyen rossz hitelek bankját, vagy pedig tagállamonként? Köszönöm. Thank you. Uh, on your first quest... Köszönöm szépen, ami az első kérdését illeti, ezt a levelet, amit a kongresszus tagja küldött a Fed elnökének. Tehát a kongresszus tagja küldte ezt a levelet, hogyha engem kérnének arra, vagy nekem küldenének egy hatos, hasonló levelet, akkor én mit tudnék erre válaszolni? Azt hiszem, hogy mindannyian, mindannyiunknak jót tesz az, hogy vannak központi banki, illetve felügyelet, bankfelügyeleti um, szervek, amelyek közösen a közkonzultációt bevonva dolgozzák ki a e, szabályozókat. Az elmúlt 30-40 évben ezek a konzultációk, ez, a, ez az eszmecsere nagyon érde, e, e, hatékony és nagyon értékes eredményeket hozott. A pénzügyi rendszer megerősítése egy robosztusabb szabályozói keret és felügyeleti keret létrehozásával, főleg adva a globális összekapcsolódásokat, amelyek léteznek az intézmények között, ennek fényében nagyon nagy szükség van ezen eszmecserére. pénzügyi szabályozók és jogszabályalkotók nem izolációban működnek, ebben mai világban minden összekapcsolódik mindennel. A szabályozók, a felügyeleti szervek, ők -e azok, amelyek, akiké az utolsó szó szabályozással, pénzügyi jogszabályalkotással kapcsolatban? Természetesen nem. Sem itt, sem az Egyesült Államokban nem így van ez, és máshogy sem. Mindig a jogszabályalkotó az, akinek, a, aki az utolsó, akinek szava van ebben. A természetes mérlegelési jogkör a eszmecsere eredményeképpen kidolgozott intézkedések végrehajtása során a felügyelő szervek részéről. Én ezt mondanám, hogyha hasonló levelet kapnék. Ami a második kérdését illeti, a bad bank, vagy egy aszimmetrikus cég létrehozása az NPL-ekre. Egy dolgot hadd mondjak. Ezek nagyon komplex struktúrák, és és a közelmúltban különböző alkalmakkor sikerült ezzel a tapasztalatot szereznünk. A Management Company európai szinten még összetettebb, még bonyolultabb struktúra. Fel kellene tennünk a kérdést, hogy ez a Management Company vagy a Bad Bank, e, ez vajon az NPL-ekre, mint mindenható gyógyír működik-e? A nem teljesítő hitelekre valószínűleg nem. A nem teljesítő hitelek, a gyenge eszközök, a gyenge minőségű papírokra mélyreható válaszokon keresztül kell megtalálni a megoldást a jogi, igazságszolgáltatási szabályozói keretekben, főleg nemzeti szinten. Mondok egy példát. Például az adósság Mm, csökkentés, vagy a bíróságon kívüli megállapodás esetén, vagy az NPL-ekre, NPL piacra lét, npl létrehozott piac, ez mind-mind része a problémának, a komplex problémának. Tehát különböző intézkedésekre van szükség ennek a problémának a megoldásához. Köszönöm. Köszönöm. Nina Jill következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr. Ön helyesen mutatott rá, hogy ami a gazdaságot illeti, most már optimistán tekinthetünk az eredményekre, és ezért mindenképpen dicséret illeti a központi bankot, de azonban mindig van egy kis megszorítás. Január 10-én írt egy levelet a koordinátoromnak, és kifejezte ebben az aggodalmát a Brexit-tel kapcsolatban, hogy fölügyeleti problémák merülhetnek fel a CCP-kre vonatkozóan az LKB e részéről. A jelenlegi felügyeleti szint megtartása nagyon fontos lenne. Azonban egy olyan politika, amely a az eurozónán kívüli CCP-k eh, számára lehetővé teszi, hogy euró fogyasztók számára termékeket hozzanak létre. Ez a politika ezen kulcsfontosságú pénzügyi eh, intézmények eh, számára lehetővé teszi azt, hogy a gazdasághoz hozzájáruljanak. Szakértők azt mondták, hogy a euro clearing csökkentése vagy korlátozása hát túlütőkkel rendelkezett olyanok számára, akik adót fizetnek, stb. Ezen e, ezt figyelembe véve azt gondolja el, hogy az euró, mint tartalékvaluta szerepe gyengülhet-e, illetve lesznek-e visszaütő intézkedések más intézmények vagy más jogrendek részéről. Ön azt mondta, hogy az LKB-nek szerepet kell játszani a CCP-kkel kapcsolatban, de nem lenne-e óvatosabb azt mondani, hogy legyen jobb alkalmazkodás, együttműködés a CCP, illetve a, az Bank of England között. A második dolog, ami az NPL-eket illeti, 5 másodpercet okadni, mondja az elnök, ön mit gondol, nem fog ez túl sokáig tartozni, tartani, és nem lehetne egy gyorsabban megoldani az npl problémáját? Köszönöm szépen. Az LKB az az Egyesült Királysági CCP-k felügyeletében részt vesz az Emer által létrehozott intézményen, és egy a Bank of england aláírt Memorandum of Understanding keretében. A Bank of england való együttműködésünk és a jogbiztonság, amelyet az Európai Bíróság testesít meg. Ennek köszönhetően a, ezen valutának a kockázatait értékelni tudjuk. A szabályozói kerettel kapcsolatban még túl korai lenne most nyilatkozni, a legfontosabb aggodalmunk az, hogy a pénzügyi stabilitás és a beruházók védelme, illetve az egyenlő feltételek biztosítása minden eurozónás szereplő számára meg kell, hogy valósuljon. Főleg, ami fontos, az az, hogy a belső piacot ne adjuk fel. A belső piac részének lenni azt jelenti, hogy az Európai Bíróság szerepét ehm, elismeri a szereplő, a tag, ehm, de túl korai lenne most elébe menni a Brexitnek. A második dolog, az NPL-eket gyorsan meg lehet-e oldani? Sajnos nem. Ez az egyik oka annak, hogy a probléma miért megoldatlan olyan régóta. Valóban nagy kihívás ez egyes európai bankok és országok részére. Ez az egyik legfontosabb tényező azzal kapcsolatban, hogy az eurozónában alacsony a bankok megtérül, megtérülése, tehát nem profitábilis a banközlet, de persze ennek vannak egyéb tényezői eh, is. Az ágazat eléggé túlzsúfolt, és főleg eh, kevésbé eh, stabil országokban az NPL-ek magas szintjének a problémája a bankrendszer energiáját elszívja. Ahogy már mondtam, egy átfogó stratégiára van szükség. A nemzeti reformok a jogrendben, az igazságszolgáltatásban, a szabályozási ágazatban elengedhetetlenek. Az NPL-ek régi, régóta tartó problémák. Most hogy olyan jogszabályt hozni, ami az új NPL-ekre vonatkozik, ez nem igazán segít. A, a, a, a felhalmozott problémákat kell megoldani, a restanciát kell megoldani. Főleg a gazdasági helyzet oda vezetett, hogy az NPL-ek volumene lassabban nő, sőt, lassan már csökken a gazdasági feltételeknek köszönhetően. Ami az LKB-t illeti, közkonzultációra bocsátottunk az entbelekre vonatkozó tervezetet. Ennek a végső formája az év végén, ez végső, az év végén éri el a végső formáját. Köszönöm szépen, Danuta Hubner. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy kérdésem, a piac, a likviditás és a politika vagy a policy normalizációjával kapcsolatban. Azt halljuk ugyanis, hogy az ipar gyakran azért aggódik, hogy az új szabályozói keret, főleg a UCIT MIFID imérrel kapcsolatban a piacok likviditása csökkent és a bankok, főleg azért, mert a bankok kezdenek visszavonulni a piac meghatározó tevékenységből. A probléma az az, hogy nincs meggyőző, egyértelmű, tényszerű adat, mert a kvantitatív easing nagyon sok likviditást biztosított, ami a problémát lehet, hogy elfedi, de a probléma lehet, hogy felszínre kerül, amikor a politika normalizálódik. Monitorozta-e a szabályozó keret hatását a likviditásra, figyelembe veszik ki -e ezt, és milyen likviditási keretet kívánnak az exit stratégia keretében elérni. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy decemberben az ECRB-ből azt hallottuk, hogy egy új speciális eszközön gondolkodnak, amely biz, egy új típusú értékpapírra vonatkozik. Itt ez a kockázat megosztási tény szempontból nagyon jó, de ezek az értékpapírok kevésbé biztonságosabbak, mint a, a kötvények. nincs -e itt esetleges verseny az új eh, értékpapírok, illetve az államkötvény felvásárlási programok között. Köszönöm szépen. Először a másik kérdésére fogok válaszolni. Nagyon korai eh, szakaszban vagyunk, és nem egy ö, olyan, ez egy, nem egy olyan fázis, amelyet az LKB ö, eh, vezetne, vagy irányítana. Létezik egy task force, amelyben a központi banki tanácsok képviselői ülnek, és ők dolgoznak az európai Safe Bonds koncepción, majd meglátjuk, hogy az, a Task Force-nak mi lesz az eredménye. Amit most látunk és tudunk, az az, hogy ez egy százszázalékig magán magán piacra alapuló koncepció, és sem a kötvények kiadásával, fenntarthatóságával, vagy már a létező adósságokkal kapcsolatban nem menti fel a kormányokat a felelősségük alól. Túl korai lenne kommentálni ezt. Még eddig nem tettük föl azt a kérdést, ahogy amit ön föltett, hogy mi lesz majd a, az államkötvényekkel, mert egyelőre ez nem ért el olyan szintet ez a koncepció. Ami a második pontot illeti, a likviditás kérdését, általánosságban függetlenül attól, hogy a szobályozás hogyan változik, egy nagyon expanzív monetáris politikából egy alacsony vagy nulla Um, komat politika felé való elmozdulás nagyon um, komolyan meg kell vizsgálni, hiszen hozzászoktak a piac szereplői, hogy nagyon nagy a likviditás, a rendelkezésre álló likviditás régóta. Most nem látunk likviditási hiányt, úgyhogy és nincsen likviditási hiány, jelentős likviditási hiány sehol, de nagyon szorosan figyelembe kell, figyelembe kell kísérni ezt a helyzetet. A likviditás addig van, amíg el nem fogy. És ez aztán nagyon hirtelen merül föl, ez a probléma. Úgyhogy ezért bizonyos szabályozási intézkedések végrehajtásával kapcsolatban el kell mondanunk azt is, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a, hogy a hirtelen likviditási um, um, változásokra ne kerüljön sor, vagy legalábbis a szereplők eléggé ellenállóak legyenek. a képviselők következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági elnök úr. Nagyon meggyőző érveket hozott fel, megmutatandó azt, hogy milyen fontos, hogy egy olyan pénzpolitikát folytassunk, amely továbbra is exponzionista marad, és amelyet semmiképpen nem lehet hagyományosnak nevezni. Kérdezem, hogy mit válaszol azoknak, akik azonnali irányváltásra tesznek javaslatot, és egy restriktív pénzpolitikára tesznek javaslatot. Ők nem ítélik meg helyesen a helyi, az európai gazdaságpolitikai igényeit, és a saját érdekeiket sem, mint az egész eurózóna érdekeit tartják szem előtt. Mit mondaná nekik? Egy másik pontról is szeretnék beszélni mégpedig, hogy szükséges a közelítés, a konvergencia. Kérdésem. Nem gondolja úgy, hogy a politika változásainál, például a felvásárlási programok kritériumainál nem találtak-e olyan megoldást, nem terveznek olyan megoldást, amely aszimmetrikus kihatással lenne az eurozónára, amely pozitív az egyes országokra, negatív mások országokra. Gondolok például a német adósságállományra. A német adósságállomány javult, de ugyanakkor nőtt a periférián lévő országok adósságállománya nyugtalanítja ez a helyzet, kérdem öntől. Nincs-e szükség olyan mechanizmusokra, amelyekkel tovább lehet erősíteni a konvergenciát, és megelőzhetjük azokat a helyzeteket, amelyek a divergenciához vezetnek. Végezetül pedig kérdezem öntől. Azok az országok, amelyekben az előirányzott érték alatti eszközöket vásároltak, és persze itt különböző szempontokat vettek figyelembe, tehát kérdezem, hogy ezekben az országokban ezen országok biztosak lehetnek-e abban, hogy a náluk is ugyanolyan gyorsan történik majd az eszközvásárlás, mint más országokban. Ne felejtsük el, hogy célunk és mandátumunk abban rejlik, hogy az árstabilitást eh, megőrizzük, és ezért a középtavi inflációs eh, célkitűzés 2% körül, illetve 2% alatti. Ez egész monetáris politikát ebből a célból lehet levezetni, és a négy fent felvázolt szempontnak kell teljesülnie, az inflációs várakozáson túl. Létezik valóban eszközvásárlási programunk, vásárló, változtattuk ezt decemberben, ahol a depozit facilitás érték, tehát a vásárlási érték alatt is vásárolhatunk, a kormányzó tanács elégedettségének adott hangot erről. A decemberi döntés eredményeiről pozitív visszacsatolásokat kaptunk. Monetáris politikánk pedig hozzájárult ahhoz, hogy az eurozóna gazdasága megerősödött a válság után, és ellenállóbb lett. Mi több, jobb feltételek jöttek létre a munkaerőpiacon, tehát csökkent a munkanélküliség, és Ilyen módon a jelenségek mögött rejlő infláció, tehát nem csak a headline infláció, az elsődleges infláció, hanem a másodlagos vagy mögöttes infláció is változhat. A jelenlegi vásárlási-felvásárlási program során teljesen egyértelmű, hogy nem csak a tőke számokat veszük figyelembe, hanem ö, létezik egy kibocsátási határ egy issuer limit. Ennek a magyarázatom egyszerű. Biztosítani akarjuk, hogy megerő, megelőzzük a monetáris finanszírozást, ezt ugyanis a szerződés tiltja. És működtetni akarjuk a piacokat, biztosítani akarjuk, hogy a piacok működjenek. Hogyha még nagyobb részarányban vásárolnánk meg egy ország adósságát, államadósságát, akkor ezen fenti két szempontba ütköznénk. Felmerülne a monetáris finanszírozás lehetősége, illetve felmerülne az a gyanú, hogy ezen ország érdekében torzítjuk a piacot. Ezért hoztuk létre a küszöbértékeket, vagy a határértékeket. Hogyha tehát létezik az eszközvásárlási programunk következtében egyensúlytalanság, vagy nem létezik, azt hiszem, hogy erre a kérdésre válaszoltam. Köszönöm, Werner Langen. Elnök úr, november 28-án azt mondta, hogy az alacsony kamat láb a krízisről tanúskodik. Másrészt pedig az eurozóna kamat szintjénél a bázisszámok csökkentését pozitív jelként értékeltem. Most pedig egy ellentétes tendenciát adói vagyunk, a spread nagyobb, mondjuk Németország és Olaszország állam kötvényei közötti kamatkülönbség, vagy kamatprémium különbözik, akár már 2%-ot is elérhet oda. Az Bundespapírok és az olasz állampapírok között. Ott, ahol nagy takarékoskodási hagyomány van, de ahol sok a betét, alacsony a kamat továbbra is, extrém alacsony. De hát valamikor, amikor a dollár térségben növekszik majd a kamat, akkor majd önök is egy ellentétes tendenciát kell, hogy támogassanak. Ugyanakkor a ellentétesen döntött a monetáris tanács, hiszen ez a programot kibővíti. Olyan gyorsan történtek a változások, hogy felmerül a kérdés, hogy hogyan látja a jövőt, hogyha három hónap alatt ilyen változásokat értek el. Másodszorban Trump elnök a Dodd-Frank Act hatá felfüggesztéséről szóló határozatokat már alá is írta, és azt mondta, hogy a bázeli, megá, bázeli tárgyalásokból eredő amerikai bankokra vonatkozó kötelezettségeket nem érvényesíti. Harmadsorban, holnap van a Maastrichti szerződés aláírásának 25. évfordulója. Ön az öt elnök jelentését aláírta, kérdezem, hogy milyen elkerülhetetlen reformokat lát szükségesnek. I'm sorry, what is, what is the last... Bocsánat, mi volt az utolsó kérdés? Az öt elnök jelent, jelentése, hogy milyen 25 éve írták el a Maastrichti szerződést, és milyen intézményi reformokra van szükség az öt elnök jelentése alapján. Well, on, on your first question... Az első kérdésére. Az LKB, az LKB-t sokan bírálták, még az eurozónán belül is bizonyos területeken, azért, mert monetáris politikánk, mondták ők, ezek a bírálók, öm, tönkre teszik a piaci fegyelmet. Hát úgy látjuk, hogy nem ez történik. A piacok igenis reagálnak, a különböző feltételekre. Azt tartom szükségesnek, hogy minden ország költségvetési politikáját úgy alakítsák ki, hogy támogassák a gazdaság fellendülését, de ugyanakkor legyenek fenntarthatóak azon országok, akik nem rendelkeznek fiskális térrel és lehetőséggel, ne próbálják kihasználni, ne próbálják megtalálni a fiskális teret, a fiscal space-t, hogyha ezzel nem rendelkeznek, sokkal inkább a költségvetés összetételével próbáljanak megoldást találni. És legyen a költségvetésük növekedés barát. Bizony egy kormány sokat tehet ennek érdekében. Például a költségvetés összeállít struktúrája és a strukturális reform, meg, struktúrának megváltoztatása és a strukturális reformok szorosan összefüggenek. Azt a kérdést is feltette, hogy mikor jön létre a jelenlegi LKB politika exitje, mikor adjuk fel ezt a politikát. Válaszom egyértelmű. Célunk az inflációs ráta, a középtávon 2% vagy 2% alatti inflációs érték. Nem tudom, miért mosolyognak. Egy szóval ez a cél, ez, ez határozza meg a munkánkat. Azaz tehát meggyőződést kell szereznünk arról, hogy az inflációs konvergencia fenntartható és tartós, a headline infláció változásain túl a mély számazatokat is meg kell vizsgálni, ugyanakkor ennek a jelenségnek az egész erozónára ki kell terjednie, és önfenntartónak kell lennie. Ez az a három feltétel, melyel jelenlegi monetáris politikánkat megváltoztathatjuk. A második kérdés a pénzügyi deregulációra vonatkozott. Hát látnunk kell pontosan, hogy az USA adminisztrációja mit akar tenni a bázeli tárgyalások keretében, a Bázel 3 tárgyalása keretében egy hónappal ezelőttig zajlott a tárgyalás a Bázel 3-ról, az USA részvételével. Látnunk kell, hogy mi rejlik ezen általános kijelentések mögött, mi a valóság, de az biztos, és ezt meg is erősíthetem, hogy a nagy mennyiségben könnyen hozzáférhető pénz és a pénzügyi dereguláció kapcsolódása, összekapcsolódása volt az az alap, amelyen a pénzügyi válság létrejött. Mint hogy a jelenlegi expanzív monetáris politika célja az, hogy a kitűző céljainkat elérjük, nem látok okát annak, hogy helyes volna, vagy célirányos volna a jelenlegi szabályozói környezetet fellazítani, amely környezet a bankokat és a pénzügyi szolgáltató ipart sokkal ellenállóbbá és stabilabbá tette, mint a pénzügyi válság előtt. Aztán ez intézményi változásokra is rákérdezett. Létezik egy roadmap, no nem egy blueprint, nem egy terv, hanem egy roadmap, egy úti terv az öt elnök jelentéséből eh, kiolvasható az, és azt hiszem, hogy mindenki számára is nyilvánvaló, hogy két lehetőség van. Kétfajta szakpolitikai intézkedést lehet foganatosítani. Az egyiket nemzetállami szinten lehet megtenni, gazdaságainknak jobban kell közelíteni egymáshoz. Ez volt az a vélekedés, amely a Maastrichti szerződés aláíróit vezettek, vezette, azzal a vélekedés, az a meggyőződés, hogy létrejön egy igazi konvergencia. A konvergencia, a közelítés pedig a strukturális reformokon nyugszik. Másodszorban a Maastrichti szerződés aláírása után, illetve röviddel után a stabilitási növekedési paktumot is aláírták, hiszen szabályoknak kellett megfelelni. Hogyha létezik, tehát közelítés vagy konvergencia, és a létezik szabálykövetés, akkor létrejön a kölcsönös bizalom alapja, amely lehetővé teszi számunkra, hogy előre lépjünk a mélyebbre ható európai monetáris integráció irányába és létrehozzuk ennek az intézményeit is. Az LKB létreho- létrehozásával hasonló lépés jönne létre, különböző szeparált, elkülönült szakpolitikákat egységesíthetnénk, de ehhez a kölcsönös bizalomra van szükség. Köszönöm, Fernandez Álvarez képviselő. Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt van, drági elnök úr. Három kérdésem lenne, nagyon röviden. Az első, erre már utalt egyébként Danuta Hübner kollégám is. Ez arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság az Európai Szisztemikus Kockázati Tanácsban jelenleg arról beszélnek, hogy hogyan lehet értékpapírosítani az államadóságot. Nos, itt egyenlőre még kezdeti fázisban vannak a munkák, de azt szeretném megtudni, hogy mikorra várható egy formális javaslattétel, és hogyan értékelik önök ezt a munkát. Tehát ezzel a vitával kapcsolatban, hogyha egy kicsikét részletesebben beszámolna. A második kérdésem a Monti jelentésre vonatkozik, a saját forrásokkal kapcsolatban az Európai Unió költségvetésen belül. Ahogyan ön is tudja, már egy ideje arra gondolunk, hogy az Európai Központi Bank is befizethetne, legalábbis az eurozónával kapcsolatban. Ez egyébként szerepel a Monti jelentésben is, és ezzel kapcsolatban értek, érdekel engem az ön véleménye. És harmadik kérdésem pedig Lángen úr kérdéséhez kapcsolódik. Mit kell még tennünk az uniós intézményrendszeren belül, és itt ugye ön utalt már az öt elnök értékelésére. Mit kell tennünk a edisszel kapcsolatban a tanácson belüli vitában és a, itt az Európai Parlamenten belüli vitában, illetve hogy mi az ön véleménye a parlamenti módosításokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm az európai szép bondokkal kapcsolatban most még túl korai a helyzet ahhoz, hogy bármit válaszolni tudjak. Ez nem egy olyan dolog, amelyel az LKB közvetlenül foglalkozik, hanem egy task force foglalkozik ezzel. Az ír központi bank elnöke és más központi banki megbízottak közösen tárgyalnak erről a task force-on belül. tehát most még túl korai, hogy ezt értékelni lehessen. Az azonban világos, hogy ez egy százszázalékos privát szektorbeli koncepció, amelytől még a kormányok felelőssége nem fog elhalványulni, legalábbis ami a költségvetési politikát illeti, illetve a kifizetendő adóságokra vonatkozó kötelezettségeiket illetően sem. Az EKB profitjának a befizetései az európai költségvetésben, most ez alapvetően politikai természetű döntés kell, hogy legyen. Egy ilyen döntéshez azonban meg kell változtatni az alapszabályt az LKB-ra vonatkozólag, és ehhez pedig mi úgy gondoljuk, hogy szerződés változtatásra vagy módosításra is szükség van, és azt hiszem, hogy a Monti jelentésben is ez szerepel. Ezt a változtatást pedig nem lehet egyszerűsített úton végbevinni. A 33.1b ö, szabályt kellene megváltoztatnunk a statútumunkon belül, amely az LKB profitjára vonatkozik, illetve annak a felhasználására. Itt egy a 47-es cikkben szereplő szabályra utalnék vissza a szerződésből. Tehát mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy szimbolikus kérdés, vagy a 33.1.b-t kell módosítani, annak érdekében, hogy az LKB profitjának részét vagy teljes egészét az európai költségvetésbe lehessen befizetni. Ez csak így lehet tehát jogilag megalapozottan végbevinni. Elnézést? Volt még egy kérdésünk. Ja igen, bocsánat. A bankunió egyik pilléréről van itt szó, és azt hiszem, hogy ezen az úton kell tovább mennünk. De ezt elég virágosan elmondtam, hogy itt arra van szükség, hogy ugyan önök is tudják, hogy egy párhuzamos megközelítése van szükség, amelyben egyrészt csökkentjük a kockázatokat, másrészt megosztjuk a kockázatokat, és erre a megközelítésre van most szükségünk. Jó néhány intézkedést eszközöltünk a kockázatcsökkentés mellett, vagy ennek érdekében különböző leverage ratio-król és nagyon sok más intézkedésről is be tudnék számolni. És valószínűleg folytatjuk a banki szektor konszolidációjának útját is, illetve az megerősítését ennek a szektornak, lehetséges az is, hogy a konszolidációig is eljutunk, ugyanakkor emellett a kockázat megosztás útján is haladnunk kell. Köszönöm szépen, Allen Lamassur. Köszönöm szépen, elnök úr önök utaltak arra, vagy ön utalt arra, hogy az egyik paradoxonja az Európai Monetáris Uniónak az az, hogy a konvergencia a gazdaságok között a válság óta inkább, tehát inkább széttartóak a gazdaságaink. Egy másik paradoxon pedig az, hogy a válság óta azt láthattuk, hogy a tőkepiacok fragmentálódtak, gyakorlatilag minden egyes bank a saját nemzeti piacárhoz tér vissza, ez pedig továbbra is fennáll ez a helyzet, ez pedig nagyon aggasztó. A kvantitatív easing részben ez ennek az ellenében hat, de ugyanakkor még ráadásul támogatja is ezt a rendszert. Az ön véleménye szerint, hogyha a befektetések visszatérnek a bankszektorban a pénzintézetek között, akkor mi, mi szükséges ennek a megvalósulásához? Itt egy bizalmi válságról van ez szó, vagy pedig inkább az európai és a nemzeti jogalkotási szintek közötti összeegyeztethetetlenség a probléma. Az első kérdés a konvergenciára vonatkozik, a gazdaságaink konvergenciájára. Valójában nagyon érdekes adatok mutatják azt, hogy a hozzáadott értékkel bíró növekedés az eurozóna országaiban csökkent, és most egy történelmi minimum van, minimumon van az euró bevezetése óta. Én azonban biztos vagyok abban, hogy eh, ahogyan majd eh, a eh, gazdasági növekedés folytatódik, ez a diszperzió csökkenni fog. Ugyanakkor fenntartható a rendszer, már pedig ehhez arra van szükség, hogy az országok végrehajtsák azokat a reformokat, amelyek rájuk várnak a megfelelő nemzeti napi vagy ütemterveiknek megfelelően. Ami a fragmentációt illeti, nagyon hasonló a helyzet az fragmentáció pénzügyi szinten részt eltűnőben van. Gyakorlatilag a legmagasabb szintje a fragmentációnak 2012-ben volt tapasztalható, és 2012 végétől kezdve csökkenő tendenciát mutat. Állandóan javul tehát a finanszírozás, és mind a spread a különböző országok között, bankközi hitelezés, illetve szektorok között is megmutatkozik, megmutatkozik ez, tehát kisvállalkozások versus nagy cégek. A legutóbbi felmérések alapján világossá vált az, hogy ez a pozitív trend folytatódni látszik, és még az a felmérés is, amelyet az Európai Bizottság készít a KKV-król, néhány évvel ezelőtt, két-három évvel ezelőtt a KKV-k legnagyobb problémaként azt említették, hogy nagyon nehéz a hitelhez jutás. Ez egyébként különböző volt a központban és a periférián, most azonban a legnagyobb problémát, problémaként azt mondják a KKV-k, hogy nehezen találnak vevőket, viszont a hitelhez jutás már nem probléma. Ugyanez, az igaz, ugyanez igaz a bankokra is. Néhány évvel ezelőtt azt a kérdést tettük fel nekik, hogy mik a legfontosabb motivációk a hiteladás mögött. Erre a bankok első számú válasza az volt, hogy a kockázatot értékelik, miután nagyobb volt a kockázat a periférián, mint a központban, ezért ilyen módon alakult a gazdaság is. Ez a probléma, ez a diszkrimináció azonban már nem mutatkozik jelenleg, és most a versenyt és a keresletet említik, főként a keresletet jelentik problémaként. Ezen keresztül láthatjuk, hogy a monetáris politikánk hatott, és a fragmentáció gyakorlatilag megszűnt. Köszönöm. Köszönöm, Poltánk. Köszönöm szépen, drági úr, hogy itt van. Mondhatnánk azt is, hogy a makrogazdasági stabilizáció a monetáris politikával függ össze. költségvetési politikának nem kellene szembe mennie a monetáris politikával. Az Európai Bizottság egy olyan fiskális javaslatot tett, amelyben azt javasolja, hogy Hollandia és Németország ki kellene használják azt a lehetőséget, hogy tudnak befektetni, akár 50 milliárdos szinten is, és ezzel egy kontraciklikus költségvetési politikát végeznének. Ugyanakkor azt is mondják ezekben az országokban, hogy az Európai Bizottságnak nem kellene beleszólni ebbe a politikába. Ez egy lehetőség tehát az euró stabilitásának növelése érdekében. Ez lenne tehát az első kérdésem. A második kérdésem úgy tűnik, hogy Sajblének van egy kedvenc, mm, mindig van egy, egy fekete báránya, populisták, vagy ki tudja éppen kicsoda, nem sokára azt fogják mondani, hogy túl nagy az infláció, vagy túl magas az árszint Németországban. Úgyhogy elképzelhető, hogy itt inkább az elvárásokat kéne menedzselni, mert hogyha a cél a 2% az azt is jelenteni, hogy Németországban vagy Hollandiában sokkal magasabb kellene legyen az infláció a 2%-nál tudnunk kellene ehhez azt is, hogy milyen inflációs szintet, vagy milyen különbséget szeretne látni Hollandia és Németország között. Egy százalékos különbséget, vagy többet? Köszönöm. Most szeretném erre válaszolni. A második kérdéssel kapcsolatban kezdeném. Tehát azzal válaszolnám meg először. Az inflációs differenciálok sosem nem új dolog. Ez mindig is itt volt, mindig is létezett, főként a válság előtt elég egyértelmű különbségek mutatkoztak az inflációban. Sokkal kül- nagyobb különbségek, mint jelenleg. A mi célunk az, hogy egy olyan inflációs rátát találjunk, amely megfelelő az egész eurozónára vonatkozóan, és nem, ezt, nem kellene ezt lebontani országokra. A nemzeti politikusok nyilatkozatait nem kívánunk kommentálni, mert azért sem, mert túl sok ilyen lenne, de az biztos, hogy ha visszaemlékszünk arra, hogy Duisenberg, tehát az előny, elődön mit mondott. Ő egy jó holland ember volt. Őt nagyon sok támadás érte, a monetáris politikájával kapcsolatban, és ő erre azt a választ adta, hogy érthető, hogy a politikusok főként választási időszakban elmondják a véleményüket a monetáris politikával kapcsolatban, ugyanakkor talán hasznosabb egy udvarias hangvételű eszmecsere, mint az újabb mutogatás. Tehát ez érthető, de az is érthető, hogy egy független központi banknak az a feladata, hogy meghallja őket, de nem hallgat rájuk. Nézzük most a fiskális helyzetet. Először is amikor azt mondtam, hogy a monetáris politika az egyetlen politikánk, ez azért nem teljes mértékben igaz. A Hollandia az egyik példa arra, hogy mikor nem volt ez igaz, mert ott volt egy hatékony fiskális politika, legalábbis szerintem. Nagyon nagy változások mutatkoztak az adópolitikában. az adópolitikák összessége vajon most megfelelő vagy sem. Mi úgy gondoljuk, hogy majd az év végéig kialakul ez, egy, ez most éppen egy enyhén expanzív jelleget mutat. Vannak olyan országok, amelyek az expanziós terveiket felemelték, a migrációs nyomás, a biztonságpolitikai kihívások miatt, ez országról országra más igények miatt volt ez így, de igaziból ezen el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk a gazdasági növekedést megtámogatni és fenntarthatóvá tenni. Vannak olyan országok, amelyeknek nincsen mozgástere, de vannak olyan országok is, ahol van ilyen fiskális mozgástér. Itt az eurozónában vannak olyan országok, amelyekben van fiskális mozgástér és teljes a foglalkoztatottság, és vannak olyan országok, ahol nincsen ilyen mozgástér, és nincs is teljes foglalkoztatottság. Ahol, túl, ahol a foglalkoztatás megvalósul, nem hiszem, hogy bármilyen változtatnunk kellene, hogyha a mozgásteret arra használják fel, hogy a teljes eurozónára kivetíték, de nincsen egy olyan mechanizmus a kezünkben jelenleg, olyan intézményi eszköz nem áll rendelkezésünkre, amely egy nemzeti fiskális ö, mozgásteret európai szintre tudunk emelni. Ez egyszerűen nem áll rendelkezésre. Vagyis egy mérsékelt fiskális expanziót támogatunk esetleg, de mindenképpen célzott formában, mégpedig a produktivitás, tehát a termelékenység növelésének érdekében, hiszen ott ezekben az országban megvalósul a teljes foglalkoztatottság, speciális infrastruktúrákat, digitalizációt esetleg lehetne támogatni, de nagyobb mértékű fiskális expanzióra nincsen szükség ebben az esetben. Azt hiszem, talán választottam. Köszönöm szépen. Valószínűleg a pénzügyi kapacitás az egyetlen, vagy költségvetési kapacitás az egyetlen megoldás erre. Spontán hozzászólások következnek, Szeranapolósz úr. Köszönöm szépen, tisztelt Drági úr. Ami a Görögországnak adott segítségnyújtás értékelését illeti, ön egyetért a görög kormányjal az intézkedéseket illetően, a fizetéseket illetően, nyugdíjat illetően, stb. Ezzel kapcsolatban tehát nem is akarok semmit fel, semmilyen kérdést feltenni, hanem a központi bank legutóbbi jelentését szeretném említeni, amely szerint az ágazati munkaszerződést a vállalati munkaszerződés helyettesítse, hogy még alacsonyabbak legyenek a fizetések. Kérdezem, hogy ez a politika, e, ez, ez mi, mit hoz a e, munkavállalók számára? Azt tudom, hogy mit hoz a munkaadók számára. Alacsonyabb bért kell e, fizetni, egyre nagyobb lesz a munkanélküliség. A görög kormány azt mondja, hogy az Európai Unió az jó, de a központi bank az, vagy illetve az, az IMF az, ami rossz, mert emiatt csökkennek a fizetések. Most mi különbözteti meg az, az IMF-et a központi banktól? Most a tömeges munkanélküliség lesz a megoldás, vagy ezt kívánják elérni? Ez egy valódi zsarolás, ami pedig a fizetéseket illeti, hogy a fizetések nem növekednek, akkor újra válságra kerül sor Görögországban. Valóban az beruházások bevonzásához ez az egyetlen és a színek van on feltétel, hogy csökkentik a fizetéseket? Köszönöm, nekem is lenne egy kérdésem. Különbözőképpen értékelik a görög adósság fenntarthatóságát. Az IMF elég negatív következeteseket vont le, míg az európai stabilitási mechanizmus józanabb optimizmussal fordul a téma felé. Az LKB hogyan áll ezzel kapcsolatban? A görög adósság fenntarthatóságával kapcsolatban van-e e, következtetésük ezzel kapcsolatban? Van-e e, valami, amit meg tudnak osztani velünk? Ugyanazt a kritériumot követik-e, ugyanazt a megközelítést, mint az IMF? Köszönöm szépen. Válasz, köszönöm. Ami az első kérdést illeti, nem tudom, mi van az OECD jelentésében ezzel kapcsolatban. Írásbeli választ tudok adni a e, kérdésére. Az OECD jelentéssel kapcsolatban az LKB írásos válaszát tudom e, önnek felajánlani. A dolog azonban az, hogy úgy áll, hogy a munkanélküliséget csökkenteni kell. Milyen intézkedésekkel? Ez erről most szól a vita. A második felülvizsgálat következtetéseiről szóló vita keretében. Ez részben összefügg a második kérdéssel is. Azt hiszem, hogy komoly előrelépésre került sor Görögországban. Nagyon sok fontos változásra került sor. Ami a második felülvizsgálatot illeti, a következőkről van itt szó. Először is abból indulunk ki, hogy ahhoz, hogy pozitívan lehessen értékelni az adósság adósság fenntarthatóságát. Egy 3,5%-os primér többletre van szükség bizonyos ideig, tehát hosszú távon. Ez az egyik kiinduló pont. A másik a 2018-as költségvetési hézag megszüntetése. A harmadik pont bizonyos strukturális reformok rendszere. E, ebből az egyik a munkaerőpiaci reform, aztán az igazságszolgáltatási rendszer, aztán az energia e, ágazat reformja, és ehhez még hozzátennék még egyet, amely az EKB szerepével is kapcsolatos, e, az NPL-ek kezelése, hogy újra a bankrendszer újra lendületet kapjon. Általánosságban azt mondanám, hogy az elmúlt két-három évben főleg ami a pénzügyi ágazatot illeti, eh, amely az LKB pénzügyi kapacitásaihoz közel állónak tekintenek. Köszönöm szépen ezt az érdekes és fontos mm, párbeszédet, eszmecserét hadd mondjam el, hogy nagyon fontosnak tartom a szabályozási eh, keret racionális szintjének meghatározását, természetesen a Bázellel a kapcsolatos véleményünk nekünk más volt, mint amit az USA szenátora küldött a Fednek, bizonyos kritikus aspektusokat mi is kiemeltünk, de azt mondtuk, hogy teljes mértékben támogatjuk az egyértelmű és szigorú nemzetközi standard meghatározást. Ez nagyon fontos számunkra, és minden más pont, amit felvetettünk a mai vitában. Köszönöm a következő monetáris párbeszédre május 29-én kerül sor. Köszönöm. Yeah, colleagues, please. Kedves kollégák, van néhány megjegyzésem, bejelenteni való, mielőtt rátérünk a következő pontra. Először is arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy egy Econ budget workshopra kerül sor a stratégiai beruházások alapjával kapcsolatban február 8-án szerdán. Emellett arra is szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy egy Econ budget ülésre kerül sor, ez után egy, egy közös Econ kontülésre kerül sor február 13-án Strasbourgban. Emellett el kell mondanom azt is, hogy Strasbourgban valószínűleg szavazásra is sor kerül arról a jelentésről, amit elhalasztunk, ezt meg kellene beszélnünk. Tehát február 13-án, eh, tehát a eh, február 13-ai napirendet módosítani kell, a MIFID 2-vel kapcsolatos napirendet január 31-én elküldtük, a korrigendumot. A korrigendumot a jogász nyelvészek készítették el, az 231-es szabálynak megfelelően, hogyha nincsen ellenvetés a bizottság részéről, akkor a korrigendumot többen nyújtjuk a parlamentnek, plenárison bejelentjük, valószínűleg a februári második ülésen, és hogyha hogyha egyetlen frakció sem, illetve a 68 A szabálynak megfelelő számú képviselő nem jelzi ellenkezését ezzel kapcsolatban, akkor ezt elfogadjuk. Koordinátorok üléséről szóló beszámolók először is 290-291-es kapcsolatos jogi aktussal kapcsolatban a bürohoz benyújtottak egy dokumentumot, aztán emellett a külön Econ Budget ülésre kerül sor Strasbourgban Katainen alelnökkel, a tövőben is, jövőben is strukturális párbeszéd a következőképpen valósul meg, Európai Szemeszter Dombrovskis és Moszkovici, pénzügyi szolgáltatások Dombrovskis adózás Moszkovici, illetve e, eszmecserére kerül sor az European Fiscal Board elnökével e, az ECOM-ban. Önnek a dátumát hamarosan e, jelezzük. Az, az észt Um, elnöknek kérjük, hogy, eh, miniszterelnöknek kérjük, hogy küldjön egy levelet az Európai Parlament elnöke az 50-es szikről szóló tallini konferencia dátumának megváltoztatására. Aztán a 2017-es eh, rendel kapcsolatban, amely eh, munkaerőpiaci témákat is érinti, egy új fact-finding mission indul majd, a posztprogram országokba küldenek a frakciók delegációkat független szakértők bevonásával. Szükség esetén politikai támogatást kell nyújtani. Biz, Moszkovici biztossal lesz egy eszmecsere márciusban, illetve a négy legnagyobb ország pénzügyi pénzügyi miniszterei, pénzügyminisztereivel, ahol beszélünk majd a munkaerőpiaci témákról is. Végül pedig a delegált jogi aktusok parlamenti ellenőrzése, a MIFID szabályozói technikai standarddel kapcsolatban nem volt többség az ECOM-ban az a, ennek ezzel kapcsolatos aggodalom bejelentésére. A tájáni elnök bejelentéséről is szó volt, és a frakciókat arra kérem, kérjük, hogy minél hamarabb jussanak meg állapodásra a büró, a szakbizottságunk bürójának meghallgatásával kapcsolatban egy kicsit a, a, mm, magányosnak érzem itt magam ugyanis. Köszönöm szépen, és most pedig rátérünk 6, 7-es, 8-as pontra az EBA, az IOPA és az ESMA mentesítése a módosításokról kell beszélnünk. Megadom a szót a jelentéstevőknek. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Köszönöm a kollégáknak, akik benyújtottak módosítójavaslatokat, amelyek kiválóak voltak. Most ezeket végignézzük, most a kompromisszumokon dolgozunk. Azt gondolom, hogy hamarosan ezek elkészülnek, és szerdára a kompromisszumos javaslatokat ki tudjuk küldeni a kollégáknak ahogy a múlt, elmúlt években is volt, nem volt e, árnyék jelentéstevő ülés, hanem írásbeli e, e, eljárásban dolgoztuk ezt ki. Ami a mai vitát illeti, két dolgot szeretnék említeni. Először is Na, a különböző frakciók különböző témákat vetettek be, a módosító javaslatokkal kapcsolatban egyesek az arányosságra koncentráltak, mások a fogyasztóvédelemre, átláthatóságra és ezzel kapcsolatos kérdésekre. Meg vagyok győződve róla, hogy a legtöbb módosító javaslatot a kompromisszumba e, tükrözni tudjuk. Másodszor röviden hadd szóljak a 26-os módosításról és a 33-as módosításról. E- az egyik a Lengen úr módosítás, a másik pedig a Kereszt módosítás. Mind a kettő az EBA integrálásáról beszél az LKB e e, felügyeleti rendszerébe, és Karasz úr azt mondja, hogy az EBA-t az SSM-be kellene integrálni Frankfurtba. Én azt gondolom, hogy e, hogy az Eba-ról beszélnünk kell, de nem gondolom, hogy ebben a véleményben kellene ezt felvetni. Én persze tudom, hogyha, tudom hogy egyes kollégák azt szeretnék, hogyha az EBA Frankfurtba menne, Hézur nyilván inkább Dublinba szeretnék tenni, az olaszok nyilván Milánót javasolják majd, még az is lehet, hogy még Brüsszel is felmerül, mint opció, de gondolom látják, hogy mire gondolok. Én inkább a, azt mondanám a javaslatban, hogy a lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítani a döntéshozási folyamatban az ügynökség jövőbeli helyszínével kapcsolatban. Várom a további hozzászólásokat az árnyék tartok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Természetesen nem ez a megfelelő pillanata a Brexit tárgyalások értékelésének illetve az ügynökségekhez rendelt eh, személyek elosztásáról a vitát nem egy mentesítési vita kapcsán kell -e folytatnunk, ez kézenfekvő. Werner Langen a néppárt nevében. Igen, hogyha jól szám, ha jól látom, akkor mintegy száz módosítót nyújtottak be három mentesítése jelentés kapcsán. Ezek a módosítók tartalmukban nagyon hasonlítanak egymáshoz, ilyen módon tehát azt hiszem, hogy az előadó problémátlanul tud majd kompromisszumokat kialakítani. Egy-két kérdésben azonban különbségek is mutatkoznak, ezekről beszélni kell. Egyrészt az eszközök kérdésében különbségek mutatkoznak. Van, aki a források vagy az eszközök, a költségvetés csökkentését szkeptikusan látják, az előadó és mások pedig úgy gondolják, hogy a felügyeleti konvergencia érvényesítését jobban e, pénzügyileg is támogatni kell, mint a, akár a jogalkotói feladatokat is. Egy más kollega például azt kérte, hogy minden ügynökség a mandátumhoz tartsa magát, és a néppárti frakció ezzel mélyen egyetért. Hiszem, az EUPA kapcsán például láttuk, hogy a mandátumot túlléptek. Az EUPA túllépte a mandátumon. Frunc, Fruncudika kollega például a román felügyeleti hatóságot bírálta, és az EIOPA általi szigorúbb felügyeletet követel a módosítójában. Egyéb iránt nem csak a kollega beszél erről így ebben a szellemben, hanem más képviselők is látják, értik, hogy a biztosítás felügyelet Romániában nem működik. Tehát itt igenis felmerül a lehetőség, hogy egy tartalmi kérdést is megjelenítsünk. arról a kérdésről, hogy a Brexit vég megtörténte után hova költözne az Európa, erről most nem kora, korai még beszélni, Frankfurtba vagy máshova, de az SSM-mel való kapcsolatáról igenis beszélnünk kell, és költségvetési jogi szempontból azt mondhatjuk, hogy az EBA 2026-ig egy bérleti szerződést kötött, és ez egy hatalmas teher 3 millió euró bűncs kell fizetni, hogyha korábban felmondja a bérleti szerződését. Tehát nem az a kérdés, hogy hova költözik majd a hatóság Londonból, de az, hogy mi legyen a ködbérrel, amelyet meg kell fizetni, ez igenis aggasztó, ez egy komoly kérdés. Mi több az egy-két kollega által felvetett a Szonyi Tibor, Gigold, Marias és más kollégák vetették fel az átláthatóság kérdését. Gigold kollega az EUPA-nál és az EBA-nál egy közérdekű bejelentéstevők számára egy nyitott hotline vagy forró vonal megnyitásáról tett javaslatot. Úgy gondolom, hogy a három ez a vagy ügynökség első éveinek beszámolóiról való beszámolóit olvasva tudunk erről majd dönteni, de mindenképpen támogatandónak tartom a dokumentumot. Köszönöm. Az SND nevében Szilva Pereira asszony, P. Szilva Pereira úr, a Frunculika árnyék jelentős nő vő nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, sajnálom, hogy Frunculika úr nem tud itt lenni ma délután, de el szeretném mondani, hogy a három hatóság nagyon fontos és az éves mentesítést lehet, arra való lehetőségként látjuk, hogy felmutassunk néhány problémát. Leginkább arra koncentrálunk, hogy kellő forrással rendelkezzen a három hatóság, azért, hogy mandátumát függetlenül és hatékonyan elláthassa. Ezért úgy gondoljuk, hogy a három hatóság feladatainak kibővítését a források kibővítésének kell követnie, nem úgy, mint az emér esetében ezt láttuk. Ezért úgy gondolom, hogy a kettes és a négyes bekezdéshez vonatkozó módosítók nagyon fontosak, ezeket frakciunk jelentette be, biztos vagyok benne, hogy az előadó ezeket figyelembe is beszél az előadó által javasolt írásos eljárás reményt ad arra, hogy jó és átfogó kompromisszumokat sikerül majd kialakítani, melyeket frakciónk is támogatni tud. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük. Az ECR hm? nem az ECR, az előadó, bocsánat, így az elnök. Alde, Torvalds úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Írásos észrevételeiben diplomatikusabban fogalmaztam egy-két módosítóról, de az előadó nagyon világosan fogalmazott, hogy hogyan látja ezeket a módosítókat, nem szeretném ezeket megismételni. Azt hiszem, hogy minnyáján arra törünk, hogy tárgyalagosan találjuk meg e, e dossziékkal a munka, a dossziék kezelésének munkamódszerét. Azt hiszem, hogy a jelentés jó és kiegyensúlyozott, a jelentés hangütése is jó. Azt remélem, hogy folytatni tudjuk majd a jó munkát egy sor további módosító ellenére is. Remélem, hogy a három ügynökség vagy hatóság, az ezák munkáját áttekinthetjük majd a jövőben, ami meg ezt a mentesítési dossziét illeti, örömmel tekintik az előadó és az árnyék előadókkal való együttműködés elébe nem látok komoly problémákat előttünk tornyosulni. Köszönöm. Köszönöm. A GUE nincs itt, úgyhogy Sven a zöldek nevében. Kedves kollégák, képviselőtársaim, köszönöm az előadónak a gazdag és világosan fogalmazó jelentést, ezzel a legtöbb kérdésben egyetértünk, különös tekintetben a finanszírozási rendszerek megváltoztatásával ról mondottakkal, mi szerint, hogy itt az arányosság elvét kell bevezetni, és hogy magasabb minőséget kell elérnünk az átláthatóság tekintetében, főleg az igazgatósági vagy a board tagokra vonatkozó összeférhetetlenség és átláthatósági szabályok tekintetében. Köszönöm Werner Langen kollégának, hogy támogatta kezdeményezésünket, hogy a whistleblowerek vagy a közérdekű bejelentéstevők védelmét megteremtsük. Ezt láthatóvá kellene tenni, vagy az európai felügyelő hatóságok számára is biztosítani kellene ezt a lehetőséget, e, így válna hatékonyabbá a közérdekű bejelentéstétel ügye. Azt hiszem, hogy itt pártokon felüli módon tudunk majd együttműködni. De hogy beszéljek arról is, hol mutatkoznak véleménykülönbségek közöttünk? Nos, van itt egy alapvető kérdés. Egyrészt, egy-két módosító, és Werner Langen beszélt ezekről, megkérdőjelezi, hogy a három hatóság, de főleg az EUPA betartotta eredeti mandátumát. Kétlem, hogy bárhol is bizonyítani tudnánk, hogy túlléptek a mandátumunkon egy mentesítési jelentésben nagyon veszélyes volna kijelenteni azt, hogy ők túlléptek a mandátumukon. Éppen ezért arra kérném Lónesz urat, hogy ö, mielőtt ilyen kijelentéseket tesz, álljon elő bizonyítékokkal. Az a kérdés tehát, hogy ezek az ezek, ez a három hatóság, ahogy a jelentős tévő mondja, non tevékenységeket is finanszíroz. Azt hiszem, hogy ezt nem tudjuk bizonyítani, ezt a kijelentést, hiszen a mandátum igenis kiterjed a beruházó, befektető vagy a fogyasztóvédelemre, vagy a pénzügyi stabilitással összefüggő kérdésekre, egy szóval a három hatóság mandátuma nagyon stabil és robusztus, és ha megnézzük, hogy mit tett a három hatóság, mandátumokat azért nem tudták végrehajtani, mert a tagállami hatóságok nem adták át a megfelelő jogköröket, nem biztosítottak a tagállamok számukra hatásköröket. Ebben a kérdésben tehát teljesen más állásponton vagyunk mi zöldek, mi nem úgy gondoljuk, hogy az ezák túllépték a hatáskörüket, sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy az arányosság problémája jelent meg egy-két esetben. Például a kispiaci szereplőkre túlontúl nagy terhet rótta a megfelelési kényszer, a, a szabályoknak való megfelelés kényszeri. Mi egyebiránt egyik módosítónkban felsoroltuk azokat az ügyeket, ahol a hatóságok nem tudtak megfelelni a mandátumoknak, nem hogy túllépték volna a mandátumok határait. Ebben a kérdésben a frakciók tehát másként vélekednek. Az SND a fogyasztóvédelemre való utalással úgy tűnik, hogy hasonlatosan gondolkozik, mint mi magunk, mármint mi zöldek. Ezért úgy gondolom, hogy a kompromisszumok kialakítása ezen a területen nehézségbe ütközhet. Ez az egyetlen terület, ahol tartalmi problémát látunk, ezen felül legfeljebb az a kérdés merül föl, hogy az intézmény, tehát az EUPA költözéséről mit gondolunk. Úgy gondolom, hogy itt egy megfelelő kompromisszumot lehet találni, bár teszem hozzá, hogy a parlament mindig amellett volt, hogy a három hatóság egy városban működjön, így az együttműködést és a hatékonyságot biztosítva. Egy valamit azonban nem értek. Werner Langent és ott már Karaszt kérdezem, hogyha az eba az ssb integrálnánk, akkor mit jelentene ez? Azt akarjuk-e, hogy még több intézmény kerüljön be az LKB e körében, vagy pedig a parlament részéről sokkal inkább az LK-bon kívül az álló, az LKB-tól független felügyelő hatóságot kérjünk-e, emellett szálljunk-e sí, síkra, így biztosítva a európai bankhatósági funkciókat. Nem vagyok benne biztos tehát, hogy a parlament támogatná, hogy az európai bankhatóságot a LKB-ba integráljuk. Köszönöm. Az ENF részéről nem kérik a szót, más frakció nem kéri a szót. Úgyhogy megkapja Lónasz úr. Nem, a Werner Langen. A mandátumok túllépése. Itt az elsősorban a levele egy jogszabályokra vonatkozik, egy delegált jogszabályokra, itt az ezáknak igenis a level egyhez kellene, hogy tartsák magukat, és nem volna szabad új akadályokat a gazdálkodók vagy a szereplők útjába gördíteni. Az IDD review kapcsán ezt majd megvitatjuk ezt a kérdést, most nem időzzünk emellett. Másodszorban Azért kértem az integrációt, nem azért kérvényeztem az integrációt, mert ezt tartom helyesnek, hanem sokkal inkább azért, mert úgy gondolom továbbra is, hogy a pénzpolitik és a bankfelügyelet az EKB keretén belül megosztandó, de meg kell akadályozni, hogy két intézmény párhuzamosan ugyanazt a munkát végezze. Előadó. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm az árnyék jelentős tevőknek az általuk felvetetteket. Azt hiszem, hogy a e három véleményt sikerül majd közelíteni, és lehetőség szerint a legkonkrétabbá alakítani is. Nagyon röviden csak a felvetett kérdések kapcsán. Werner Langen a forrásokról beszélt, de az SND frakció és Sven is beszélt erről, valóban a felügyeleti hatóság és az autó, a felügyeleti funkció és az autonómia funkciót ki kell, erős, ki kell domborítanunk. A mandátumról a kompromisszum tervezeteim szólnak, ez szerdáig eljuttatom mindenkihez. Itt a jogszerűség és tényleg a common sense, a józan parasztész is meghatározza a kompromisszumokat. Az EBA öm, bérleti szerződéséről Werner Langernek azt mondhatom, hogy információkkal rendelkezem, hogy egy szerződés felmondási záradékban egyeztek meg, 2020-ban lehet felmondani szerződést ködbér vagy büntetés fizetése nélkül. A kompromisszumos javaslatokkal erről való információt is eljuttatom önökhöz. Az SND a forrásokról beszélt, erről beszéltem én is. Az ALDE, jelzem, február 8-án az ezák, vagy a hatóságok munka, munkáját áttekintető szemináriumot tart, ez, erre kíváncsi vagyok én, és végezetül pedig Sven, a jegyzőkönyvek átláthatóságáról az, a kompromisszum tervezetek szólnak ami pedig a non-core related ügyek finanszírozásáról, tehát a nem kulcs tevékenység körébe tartozó fellépések finanszírozásáról van szó, szóval azt hiszem, hogy itt az arányosság elvét kell követni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szavazni is fogunk, mégpedig február 27-én, a kontban pedig március 23-án, a második áprilisi plenárison lesz a szavazás erről a dokumentumról. Werner Langen felvetette a problémát a mandátum túllépéséről. Mi itt a scrutiny, vagy a felülvizsgálat hatáskörében vizsgálhatjuk meg ezt a kérdést. az, hogy mentesítünk egy intézményt, vagy a forrásokat biztosítjuk-e, illetve az, hogy a mandátumot eh, hogyan vizsgáljuk, és a mandátum végrehajtásáról milyen véleményen vagyunk, ez két különböző dolog persze. It's a powerful tool, eh, to egy bekiabálás, amelyet a tolmács nem hall, de mind a válasz az, igen, ez egy erős eszköz, mely kezünkben van. A megelőzésben nagyon hatékonyak tudunk lenni. Köszönjük szépen. Persze, arról szinte nem is kell beszélnünk, hogy az ERO zónás intézmények és az egységes piaci intézmények között milyen különbségek vannak mondjuk az EKB meg az EBA más-más hatáskörrel rendelkezik, más illetékességgel rendelkezik, de hát ezt nem itt kell megvitatnunk, a mentesítés egy nagyon specifikus kérdés, amely valóban a források felhasználásáról szól. Köszönjük ezt az érdekes vitát, ezzel lezárhatjuk az ülésünket, következő ülésünket február 13-án hétfőn Strasbourgban tartjuk, este 7 órakor. Köszönjük szépen, lezárom az ülést.